Dear ladies and gentlemen, may I ask you to take your seat? Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kérem, foglaljanak helyet. Már majdnem, már majdnem készen állunk arra, hogy az ülést elkezdjük. Okay, thank you very much. Köszönöm meg is nyitnám akkor ezt a mai ülést, ami egyébként az Európai Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottságának, illetve a Régió Bizottságának, Kóter Szakbizottságának a közösen tartott ülése. Kedves Katainen úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben ülő képviselőtársaimat, illetve az e, Régió Bizottságában munkálkodó kollégákat, mindannyiukat üdvözlöm, hiszen egy közös meghallgatást tartunk az Európai Unió városfejlesztési napirendjével kapcsolatban. Egy igazi európai Urban Agenda, azaz városfejlesztési napirend vagy program kialakítása célunk. Egy háttérdokumentum is készült, biztos vagyok benne, hogy a Kotter és a Regi tagjai most azt várják, hogy az Európai Urban Agenda konkrét végrehajtásával kapcsolatban végre történjen talami. Tavaly szeptemberben fogott el, fogadott el az Európai Parlament ezzel kapcsolatos állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a szakpolitikai ciklus ban nagyobb szerepet kell szállni az önkormányzatoknak a több szintű kormányzás értelmében. Egy korai jelzőrendszer bevezetése a cél, amely alapvetően az önkormányzatokat illető döntések tekintetében időben figyelmezteti az érintetteket annak érdekében, hogy például az EFSZ esetében a szinergián keresztül az Európai Unió programok, a nemzeti programok, illetve a magánágazat finanszírozását valahogy összekapcsolja lehetőleg nagyobb hatás elérése érdekében. A közelmúltban hallgattuk meg a holland elnökség prezentációját, ezen programok, folyamatok támogatója Hollandia, ezért a soros elnökség során is arra kívánnak koncentrálni, hogy a Amsterdami paktumot, az Amsterdami megállapodást végrehajtsák annak érdekében, hogy működőképesebb, egyszerűbb pénzügyi eszközöket teremtsenek, és kialakuljon egy ilyen városfejlesztési tudás platform. Üdvözöljük az Euró, a holland soros elnökség erőfeszítéseit, és e, remélhetőleg májusban valóban e, megszületik a végső formájában ez a paktum, amelyre kihatással lehet majd az Európai Parlament is nem csak a városok életét, hanem az Európai Unió egész irányítását javítani kívánjuk ezzel. Új munkamódszereket kívánunk bevezetni, ehm, partnerségen, illetve szelektív jogszabályokon keresztül. We need a practical... Egy pragmatikus, konkrét megközelítésre van szükség, amely alapvetően a, a, a, a helyi igényeket veszi figyelembe, és a kormányzat különböző szintjeit össze köti. A globális urbánus rendszerbe be kell, hogy épjenek az európai városok. A Habitat 3 napirendel kapcsolatos munkát is figyelembe kell vinni, venni, hiszen csak úgy van e, értelme egy európai stratégiát elfogadni, hogyha a globális programokba is illeszkedik ez. Remélem, hogy ez a mai meghallgatás is hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban értsük ezt az egész kérdést, minél több érintett szempontját meghallgatva. Hiszen végső soron közös célunk az, hogy ez az Európai Városfejlesztési Program végre valahára gyakorlatban is elkezdjen megvalósulni. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian osztják ezt a célunkat. Köszönöm a figyelmüket, most pedig Cataneo úrnak, Raffaele Cataneo úrnak adom meg a szót, aki a társelnöke lesz a mai ülésnek, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez Mihálylovám. Chairwoman of the Mihailova asszony, aki a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke. Members of the regional of, of the regional of the Regi Committee of the European Parliament, we are colleagues of the A Regi szakbizottság mellett most a régiók a Koterre szakbizottságában ülőkkel is kiegészültek ezen a mai ülésen. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani Mihály Lovászonynak és a Regi szakbizottság elnökeinek, hogy nagyon-nagyon önbe szolgál, hogy nem talált süket fülekre az a javaslatunk mi szerint egy közös meghallgatás keretében próbáljuk körbejárni az európai városfejlesztés mikéntjét, hogyanját. Tavaly októberi ülés óta nagyon sok minden történt. Azt hiszem, hogy ez a mai ülés is jól mutatja, hogy a szakbizottságaink közötti együttműködés milyen gyümölcsöző, és hogy közös politikai célokra épül. Ezek közül, ha megengedik, csak kettőt felvázolnék. Először is fel kívánjuk gyorsítani az EU urbánus napirendet, azaz a városfejlesztés programot, illetve a városok, önkormányzatok, régiók szerepét szeretnénk az Európai Unió jogalkotási folyamatában megerősíteni, hangsúlyozni. Legyen ez a kiinduló pontunk. Egy Urban Agenda az Európai Unióban ez a kérdés 97-ben került először napirendre. Lassan 20 éve már ennek. Amikor az Európai Bizottság kiadta az első közleményét ezzel kapcsolatban, azóta a különböző közleményezéseknek se szeri, se szemá, az Jessica Zerbeck, és így tovább, és így tovább sorolhatnám őket, de 20 év telt el, 20 éve nyilatkozatok, állásfoglalások születtek, viták folytak, de még mindig nem született meg egy EU Urban Agenda, egy Európai Unió városfejlesztési napirend vagy program. Ennek a hiánya oda vezet, hogy az Európai Unió szintjén nem következetesek a szakpolitikai kezdeményezések és a városi programok. Nem minden szakpolitikai kezdeményezés érheti így el a kívánt fogható eredményeket. Éppen ezért, hölgyeim és uraim, másra többre van szükség. Közös nyilatkozatunk első pontja pont erről szól, figyelembe véve a területi ö, kohézió célját, amelyre a Lisszaboni szerződés utal, az Európai Unió urbánus agendája, tehát városfejlesztés programja ö, fontos eszköz kell, hogy legyen ahhoz abban, hogy a városok és az európai intézmények közötti partneri viszonyt megerősítsük. my opinion, Véleményem szerint ez ugyanannak a alapvetően ugyanannak az érmének a két oldala, hiszen még egyszer mondom, a városok, önkormányzatok, régiók szerepét szeretnénk növelni az európai jogalkotási folyamatban. Nagyon fontos ez a mai meghallgatás számunkra. Úgy érezzük, hogy ez ráadásul javíthatja az állandó jelentéstevőink együttműködését, hiszen van nekünk ilyenünk. A Régiók Bizottság nevében Pászor Kerk és a Regiszak Bizottság nevében pedig Körstén Viszpál a, a két jeles személy. Biztos vagyok benne, hogy kettőjük közös munkája, a szinergia lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament egy kiváló dokumentumot alkosson. Ez ügyben úgy érzem, hogy azzal, hogy megosztjuk véleményünket, ezzel mindkettőnk érdekét szolgáljuk. És az EU városfejlesztési napirend végrehajtása tekintetében konkrét lépéseket várunk. Reméljük, hogy a holland soros elnökség komolyan veszi majd ezt a feladatát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy valóban megszülessen egy ilyen e városfejlesztési program, illetve a mi előadónkkal szorosabban e, együttműködik majd. Biztos vagyok benne, hogy segíthetik a soros elnökség munkáját, és vice versa. Végül, de nem utolsó soron megragadnám az alkalmat arra is, hogy hangsúlyozzam, hogy ez a mai meghallgatás az első közös ilyen meghallgatás a két szakbizottság között. Meggyőződésem, hogy ez egy, ez egy gyümölcsöző formája lesz az együttműködésnek, és úgy gondolom, hogy fontos mérföldköve lehet az urbánus napi rend, városfejlesztési program tekintetében végzett közös munkánknak. De reméljük, hogy ez eh, valóban egy eh, hosszú folyamat kezdete, és hogy ennek eredményeképpen ez év májusában eh, az Amsterdami Paktum valóban megszülethet. A holland elnökségtől komoly munkát várunk, e eredményeket várunk e tekintetben. Például munkahelyek az helyi gazdaságban, az urbánus mobilitás, a migránsok integrációja, ezek számunkra a legégetőbb kérdések. Ez egy operatív keret lehet ahhoz, hogy a városokban rejlő óriási lehetőségeket valóban kiaknázzuk, hiszen lehetőséget adunk a városoknak, önkormányzatoknak arra, hogy részt vegyenek az európai jogalkotásban. Pár éven belül az európai lakosok 80% a városokban él majd, és az európai városok termelik majd az európai GDP 85%-át tehát nyilván az európai gazdaság motorjáról is beszélünk egyben. Új finanszírozásra, új lehetőségekre kell gondolni, de ennél sokkal többre szerintem egy új munkamódszerrel meg kell találnunk a módját annak, hogy változtassunk az együttműködés eddigi módján, annak érdekében, hogy a kormányzat minden szintjén az intézményrendszer minden szintjén szorosabban együtt tudjunk működni, ezt várják tőlünk a civil eh, szervezetek, a helyi szereplők, a gazdasági szereplők, azt várják tehát tőlünk, hogy válvetve, szorosan együttműködve, együtt dolgozzunk az Európai Unió jövője érdekében. Ez a véleményem, ennyit szerettem volna elmondani, most pedig köszönöm még egyszer Mihajlóba asszonynak, hogy ezt a gondolatunkat, kezdeményezésünket támogat támogatták, és nyitottak voltak a közös meghallgatás gondolatára. Köszönjük, mondja Mihajlova asszony. Azt hiszem, hogy ne is ropjuk tovább az időt, hanem a meghívott előadóinknak adjuk meg a szót. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy szokásos módon nagyon e, sűrű a program, nagyon korlátozott a rendelkezésünkre álló idő, ezért kérek mindenkit, hogy a meghívott előadóinkat is, hogy maximum 10 percre szorítkozzanak, annak érdekében, hogy még a kérdéseket is meghallgathassuk, hogy reakciókra is maradjon idő. Kattaneo úrnak adom vissza a szót, hogy bemutassa az első meghívottunkat. Köszönöm szépen, nagy örömömből szolgál, hogy Krisztin Hamza asszony bemutathatom. A Régiók Bizottsága nyilván tudják, egy jelentést egy, egy elemzést készítetett a Metis consulting az integrált uniós Urban Agenda növekedési potenciája témájában. Valóban egy kvantitatív mennyiségi elemzést vártunk, amelyek alapján politikai ajánlásokat tettünk. Krisztin Hamza pedig az Urban Development városfejlesztés szakértője a MITIS nevében. A tanulmányokat kérem, vezesse fel, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen a meghívást és azt a lehetőséget, hogy bemutathatom a tanulmányt. Szeretnék néhány szót szólni. Uh, ugyan 10 percben ez meglehetősen nehéz feladat lesz, de fogok mutatni néhány képeket. Az volt az elképzelés, hogy konkrét témákat hozunk ide a meghallgatásra, amelyeket mindenképpen tartalmaznia kellene egy ilyen városi agendának. És amit csináltunk, és amit szeretnék megmutatni, bizonyára mindannyian tudják, hogy mennyire komplex a városfejlesztés kérdése. Hogy mi mindennel kell megküzdeni ők az önkormányzatoknak, és hogy milyen merev keretek között működnek merevek a szektorális politikák, illetve az egyéb struktúrák is. Három kihívással fókuszáltunk, az egyik az éghajlatváltozás, a másik a demográfiai változás, a harmadik pedig a bevándorlás, az immigráció, amit nemrégiben próbáltunk meg egy egészen új perspektívába helyezni. Ez az volt az elképzelés, hogy valahogyan csoportosítsunk öt esetet, és ebből vonjuk le azt, hogy mit tehetnek a regionális és helyi önkormányzatok. Nem minden lehet kezelni ezen a szinten. Konkrétan, ha arra gondolunk, hogy milyen erőforrások és hatalmak vagy aznak hiánya a rendelkezésre helyi szinten. Négy tematikus klaszter a városi gazdaság, a szociális szövet, a társadalom szövete, a forráshatékonyság, aztán van a városi, városvezetés, és ami összeköti igazából ezeket a témákat, ez pedig a közlekedés. És az elején a, a konklúzió, amire jutottunk, ugye mindannyian tudjuk, hogy a városi régiók és nagyvárosok a növekedés motorjai. Hogyha ezt tudomásul vesszük, és nem feledkezünk meg róla, akkor tudjuk azt is, hogy a városi menetrendnek veletet hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez Európában. Tehát mi azt mondjuk, hogy az egy, egyik dolog, amivel meg kell e, birkóznunk, az az, hogy a helyi önkormányzatok hogyan tudnak ezzel, ezzel komplex városi témákkal megbirkózni, és hogy hogyan tudnak segíteni az integrált megoldások egy ilyen merev struktúrális rendszerekben. Van már néhány kezdeményezés, már elindult, tudunk az, az IT-ről, tudunk az okos megközelítés, az okos intelligens specializációról, és ez inkább mutat a városi fejlődés felé, aztán a közösségvezérelt fejlesztés, helyi fejlesztés, és ezt is be lehetne ide emelni. És úgy gondoljuk, hogy a város fejlesztési menetrend nagyon összetett, nagyon komplex kérdés, és már nagyon hosszú időre tekint vissza, de mégiscsak egy helyben topog a dolog. Na, az egyik fontos dolog az, hogy olyan sok a szerep, az a szereplő, akit bizony be kell vonni ebbe a folyamatba, mind az alsó szinteken, mind a dolgok tetején, hogy nagyon nehéz megoldáshoz is, megoldásra is jutni. Tehát azt gondoljuk, hogy először is helyi alapú megközelítése van szükség, tehát nem egyformák ezek a városi területek, tehát az egy sapka mindenkire jó, az biztos, hogy nem lesz megfelelő hozzáállás. A másik pedig az, hogy a legfontosabb szint érintetteket és résztvevőket meg kell találni és azonosítani, főleg kontextusban helyezve. És amit megpróbáltunk elképzelni, ez egy kétdimenziós, kiliós igazából. Tehát vannak olyan politikák, amikre úgy gondolunk, mint post, szoftver és a hardware úgy viszonyulnak egymáshoz. Például a kutatás, az infokommunikációs technológia, stb. A hardware pedig mondjuk a közlekedési hálózat, a közművek, stb. És ez adja azt a keretet, amiben beágyazódik egy ilyen városi szakpolitika. Aztán aztán a felülről lefelé irányuló politikai irányítást és vezetést is meg kell, foglal, meg kell fontolni. Ugyanakkor egy ilyen városi meretrend keretében olyan eszközöket kell a helyi önkormányzatok kezébe adni, amely lehetővé teszi számokra, hogy ezeket az eszközöket a saját ö, kontextusokban, összefüggésükben képesek legyenek felhasználni a maguk javára. A városi Meretennek segítenie kell abban is, hogy kapacitásokat építsünk, információt, tapasztalatot cseréljünk, stb. És figyelembe kell venni azt is, hogy helyzetbe kell hozni a helyi szinteket és önkormányzatokat. Magyarul mozgásteret is kell adni nekik, ugyanakkor korlátozni kell a, a kezükbe adott hatalommal való visszaélés lehetőségét. Tehát ezt is meg kell fontolni, amikor a városi agendáról beszélünk. Két ajánlást tettünk, két csoportnyi ajánlást. Az egyik, amit már mondtam, hogy van ez az átfogó hozzáállásra, megközelítésre való igény uniós szinten, hiszen ha őszinték vagyunk, akkor a Digi régiónál még mindig nagyon szektororientált. Tehát javítom magamat, mondja a hozzászóló, nem a Digi régió, hanem úgy általában a főigazgatás, főigazgatóságok és ezt mindig meg kell fontolni, amikor új uniós stratégiát alakítunk ki. Aztán az a városi dimenzió. Ez a szakpolitika már foglalkozik ezzel a kérdéssel, van már előrelépés, én úgy látom, de ezt, ezt még jobban fel kell tanulni. A megfelelő módon kell helyzetbe hozni, és hatalmat adni az önkormányzatok kezébe, hiszen a városi menetrendnek városfejlesztés ezen, ezeken a szinteken, helyi és regionális szinten valósul meg. Aztán üzleti, vállalkozói üzleti tanulmányokat is, esettanulmányokat is folytattuk, ezekben nem akarok részletesen belemenni, de azt gondolom, hogy Ezekkel tovább kell foglalkozni. A régiók bizottsága részletesebben tudna ezzel foglalkozni, mérehatóan tanulmányozni a munkacsoportjaink keresztül, és így meghatározni azokat a legfontosabb paramétereket, amelyeket ugye már lefektettünk, de ezeket tovább lehetne finom hangolni, esetleg a bizonyos üzleti vállalkozói esettanulmányokat még tovább lehetne finomítani, és ezeket úgy kellene használni, mint egyfajta öm, eszköztárat, potenciális eszköztárat, amelyek esetével ezeket a, ö, ahogy az előbb mutattam, klasztereket, a kontextusba helyezve tudnák az önkormányzatok felhasználni, és kialakulna egyfajta beágyazottság és ez azt jelenti, hogy ebből az eszköztárból mindenki kiválogathatná azt a kalapácsot, csavarhúzót, amire éppen neki a saját speciális esetében szüksége van. És egy nagyon rövid összefoglalóan, amit 150 oldalban leírtunk, tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, tehát bárki, akit érdekel, azt annak nagyon szívesen elítatjuk magát a tanulmányt. Köszönöm szépen. Thank you. Elnök, köszönöm szépen. Általában ez így szokott lenni, 150 oldalt ír az ember dolgozik, azt a 10 perc alatt kell elmondani, ez mindig így van. De nagyon köszönjük ezt a prezentációt, és szeretettel köszöntöm Michael Parkinson urat, aki a Liverpooli Egyetemen előadó professzor, illetve számos társaság vezető tagja, tanácsadóként dolgozik az Európai Bizottság, az Európai Bizottság esetében, illetve a, az Európa, a Brit Parlamentben is, illetve a tanácsot egész szerte egész Európában. Úgyhogy most megadom a szót, hogy tartsa meg az előadását Urban Policy és a Regeneráció címmel. Thank you, Madam Chairman. It's a great pleasure. Köszönöm, elnök asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Fontos nap ez, fontos pillanat, fontos téma. Az, öregnek érzem magam, mert 97-ben a Bécsi Fehér Könyv egyik szerzője voltam. A 94-es Urban Initiative-nek is az egyik szerzője voltam illetve 2005-ben az Urban Akin című dokumentumot a holland kormánynak is részben én készítettem. Hát, hat kérdéssel hat foglalkozzak 10 percben. Az élet értelmét 10 percbe belesűríteni lehetetlen, nem is az én életem értelméről beszélünk egyébként, hogy a hatosról mit beszélhetnénk, mi az én tapasztalatom, hogy látom a dolgokat, mi lehet a városfejlesztési politika célja, mire van szükség ahhoz, hogy ez sikeres legyen, mit ért el vagy nem ért el az elmúlt húsz évben Európa, és a legfontosabb kérdés, az Amsterdami Paktum segíthet-e vagy sem. A történelmet ne feledjük el, nem szabad. Az intézményi memóriánk nagyon rövid. A legtöbb a tudás már megvan, inkább a felépés hiányzik. 94-ben szerzője voltam az Urban Initiative-nek, 20-25 évre tekint vissza már ez az egész téma. De inkább arról beszéljünk, hogy én, semmi új nincs a nap alatt, sokszor hallottuk majd ezt. Az eurózsargon hagyjuk figyelmen kívül, koncentráljunk a folyamatra, a politikára, de főként a érdemi kérdésekre. 92 óta egy lépés előre, kettő lépés hátra ez folyik. Nyilatkozatokban nincs hiány, ugyanakkor lépés annak kevesebb történt. Igazi vezetésre, vezetőkre van szükség, politikai szándékra minden szinten, partnerségi viszonyra, nem tudom, hogy honnan jönhet ez, hogyha nem. Az Európai Bizottság e tekintetben próbálta korábban magához ragadni a vezető szerepet, most kevésbé. A 2015-ös munka dokumentum egy igazi antiklimax volt. Nem tudom, hogy mit, milyen eredményt hozhat az Amsterdami Paktum. Hát remény, ha meg utoljára fogalmazzunk így. Nem csak az város újraélesztéséről van szó, nem csak szegény emberekről, szegény környékekről, hanem az egész városi szövet teljesítményéről egy, egy egész gazdasági kontextusba kellett helyezni. Éppen ezért a városokon belüli különbségekkel kell valamit kezdeni, az egyes városi régiók teljesítményét maximalizálni, harmadsorban az egész város, a városok teljes rendszerét kell egy országban és Európában vizsgálni, illetve a városok sikerét kell valahogy előmozdítani. Tehát nem szűk látókörű megközelítés kell, nem, ez sokkal szertágazóbb kérdés ez, hogy minden európai város versenyképes legyen, és hogy az európai gazdaságot valahogy a saját tehát kiragadjuk ebből a jelenlegi válságból, kihúzzuk. Nagyon sok kérdéssel úgy tűnik, hogy nem foglalkozunk városokkal, vagy, vagy egyes kerületekkel foglalkozunk, gazdasági, szociális, vagy fizikai kérdések, a társadalmi igényekkel, vagy a gazdasági lehetőségekkel, versenyről, vagy partnerségről, a piac, az állam, az, a közösség, az emberekre, vagy a helyre helyezzük a hangsúlyt, változás, vagy, vagy a, a folyamatok javítása a cél a egyes kerületekre, városokra, nagyobb városi régiókra, vagy a régiók szintjéről beszélünk, explicit vagy, vagy implicit politikáról beszélünk, mint például az Urban Initiative, vagy az implicit módon minden olyan állami felletés, ami nem Orbánus jelzőt kap, de mégis nagy hatással van a városokra. Mit próbálunk elérni, amikor erről beszélünk, ezt mind fejben kell tartani. We keep changing our minds. Állandóan változtattunk a véleményünkön, néha így teszünk, néha úgy. Ahogy azt az elnök is, elnök asszony is mondta, a szakpolitikai stabilitásra van szükség, és a, a sokkal több sokkal több tetre, kevesebb szóra. Európai, nemzeti, regionális és főként városi szinten rengeteg szép szót hallunk, de közben semmi sem történik. Na ennek kell véget vetni. Milyen lehet egy sikeres, mit jelent az, hogyha sikeres egy városfejlesztési politika? Először is egy vertikális szakpolitikai integrációra van szükség. Az Urban Policy az Egyesült Királyságban e, igazából ezt azt mondjuk, hogy ez olyan, mint egy e, tojás, amit lejtünk darabokra esik, széttörik. Jó lenne, hogyha ez nem így lenne, mint a Humpty Dumpty történetében, hanem együttműködve, ne csak szándéknyilatkozatokból álljon ez. Ugyanakkor emellett a horizontális szakpolitikai integráció szükség van, hogyan például a kereskedelmi minisztérium, a szociális minisztérium egymással kommunikálnak-e, vagy az Európai Bizottság különböző főigazgatósai kommunikálnak-e egymással, a városon belül a különböző osztályok, főosztályok kommunikálnak egymással. Az urbánis programok, városfejlesztési programok kapcsolód, ezeknek kapcsolódniuk kell a, a gazdaságfejlesztéshez. a társadalmi igazságosságra, a gazdasági mm, versenyképességre és környezetvédelemre nem külön-külön kell koncentrálni, ezekről egyszerre van szó. Valóban hatékony mechanizmusokra van szükség, amelyek eredményt hoznak, amelyek, átülte, amelyek segítségével átülthetjük a gyakorlatban mindezeket a tervek, kellenek emberek, erőforrások és eljárások. Ezeket a mechanizmusokat kell kidolgozni. És itt szerepel mindazoknak a kezdeményezéseknek a listája, amelyeket az elmúlt 20 évben láthattunk Franciaország, Dánia, Egyesült Királyság, az Urban eh, Európában. Két dolog közös bennük. Az egyik nagyon szépek, a másik, hogy eh, hát ezek mind eltűntek. Eh, újra és újra feltaláljuk a spanyol viaszt, úgy tűnik nekem, nyilván lesz majd egy újabb urban városfejlesztési program. Azért mondom, hogy stabilitásra van szükség a városfejlesztésben, nem kell mindig kidobni mindent az ablakon és valami újat feltalálni. Politikai kihívásokkal kell valamit kezdenünk, a politikai támogatása, a, a, a politikusok, hogy komolyan gondolják mindezt, ne csak nagy szavak, ne csak blabla legyen. Pénzügyi intézmény támogatásra van szükség. A, a nemzeti és e, e, önkormányzati és európai politikákat kell valahogy integrálni. A kezdeményezésekhez mindig kell, hogy források is társuljanak. Valahogy be kell vonni a magánszektort. Az urbánus politika városfejlesztés nem csak arról szól, hogy a kormányzat egyes része jobban működjenek, ez önmagában kevés. Be kell vonni a helyi közösségeket, partner, igazi partnerségben kell gondolkodnunk. A partnerség szó eléggé elkoptatottá kezdeni, de akkor is átlátható, elszámoltatható módon kell eh, ennek eh, működnie. Hogyan lehet ez működőképes? Hát ha komolyan gondoljuk, akkor versenyképességre és a kohézióra kell koncentrálni, nem csak az embereket, hanem a, a különböző területeket is támogatni kell, pénzeket és a politikákat egymáshoz igazítani, nem szabad túl nagyban és túl kicsiben gondolkodni. Beszéljünk nem urbánus, ne az urbánus jelzőt, ne a város jelzőt használjuk, hanem mondjuk azt, hogy a városi régiókra kell koncentrálni. Szerintem ez a megfelelő méret igazi kapacitással kell rendelkezni ahhoz, hogy végre is hajtsuk mindezeket, tehát valóban végrehajtási kapacitással is szükség van, illetve hosszú távú elkötelezettségre. Még van négy percem, lássuk akkor, hogy mire van még szükség. Valódi elképzeléssel rendelkező városi vezetésre, hatékony partnerségre, stratégiai megközelítésre, arra van szükség, hogy a legfontosabb érintett irányítási szintek valóban elkötelezettek legyenek, illetve nemzeti és európai szinten tényleg a komoly vezetőkre van szükség. Még egyszer mondom, 20 éve folyamatosan egy le, előre kettőt hátra állandóan ez volt a tendencia. Az Európai Bizottságnak reálisnak kellene lennie, ugyanakkor ambiciózusnak tényleg sokat kell markolni kivételesen, és a vitát is folytatni kell az urban mainstreamingével kapcsolatban. Persze az urban az, az nem, nem tökéletes, de hát látható van hatása, összekapcsolja a városokat, városokat továbbra is uniós napirenden tartja a kérdést. Ugyanakkor azt is mondtam, hogy ha megtartjuk az urban akkor legyen nagyobb, legyen több pénz erre a célra hogy a kohézió mellett a versenyképességre is koncentrálhasson. Azt is mondtam, állítottam a dokumentumomban, hogy ha megtartjuk az urban akkor fontos teljes megpártikázni ezeket az összegeket, a városoknak is szerepet kell kapniuk a kiválasztásban, a városnak és nem a régiónak kell, hogy legyen felületgyeleti szerepe, és az Európai Bizottságnak kell a végső gyakorolnia. Nem tettük ezt meg, az Urban eltűnt, és úgy tűnik, hogy a bizalom is eltűnt. Szerintem a városok és az érintett szereplők nem kerültek bevonásra kell módon, a különböző főigazgatóságok az Európai Bizottság részéről nem voltak elég adóak, hiszem, hogy nincs meg a régiók, a tagállamok részéről arra, hogy új legyen egy ilyen urban kezdeményezés. A 2015-ös Európai Bizottsági munkadokumentum igazi antiklimax volt, egy évi folyt a konzultáció nagyon kevés pozitívumot hozott, persze az aggodalmakat felismertük, nagyon kevés válasz érkezett. Egy európai urbánus agendáról, agendáról beszéltünk, szerintem inkább egy városfejlesztési szakpolitikáról kell beszélni, nem agenda, hanem policy, ez a nagy különbség. A városok kis szerepet kaptak az egészben, senki sem, a politikusok, politikai pártok részéről senki sem tűzte ez zászlajára. Igazából az irányításról nem sokat mondott, nem volt elég világos, koherens és elkötelezett. Még két percen van elnök úr, azt hiszem, hogy ennél gyorsabban nem is mondhatnám, illetve tömörebben. Mindezt elmondva ugyanakkor én optimista vagyok, nem pessimista. Optimistának és realistának is kell lennünk, már csak azért is, mert fontos pillanathoz érkeztünk, amit a múltban elrontottunk, azt kell most valahogy kiavítani. Most nagyon fontos ponthoz érkeztünk, ugyanis az Amsterdami Paktum valóban nem hozza meg a kívánt eredményt, akkor órási lehetőséget szalasztunk el. Jó ez az Amsterdami Paktum. Szerintem jó irányba mutat, alapvetően a szakpolitika középpontjába helyezi a városfejlesztési kérdéseket, összehozza a különböző szereplőket, a magánszektort is bevonja, ezek, ezek mind, mind szép szavak, még akkor is, hogyha ezt sokszor hallatok. Az Európai Bizottságtól is ugyanazt várja. Hogyha ezeket csak részben megtenni az Európai Bizottság, akkor előrelépnénk. Az integráció, a városokkal fenntartott szorosabb kapcsolatok, a tapasztalatok felhasználása, a politikai koordináció konkrétabb célok, amelyeket a városok is magukével tesznek, az Európa 2020-as program átdolgozása, egy új fehér készítése, illetve a haladás folyamon figyeleme követése. Ezek a legfontosabb elemei. A nemzeti kormányzatok részéről mit vár az Amsterdami Paktum, hogy bevonják be a városokat, a különböző érintetteket, valóban komolyan gondolkodjanak el a partnerségen. Még két vidián van, remélem ez belefér a 10 percbe meghozza a kívánt eredményeket. Van-e benne elég kakaó, hogy így fogalmazzunk? Hogyha ezt a paktumot újra olvassuk, akkor akkor hát fontos, hogy nem, ne írjuk újra az elmúlt 20 év történelmét. Lássuk, hogy mik a kihívások, mik a hibák, mik az akadályok, ezeken kell túllendülni, ezeket kell valahogy lebontani, megoldani. Itt, a vége, itt az ideje annak, hogy véget vessünk a szavaknak és a, a, a tettek mezeére lépjünk. Fontos, hogy a, a partneri, illetve az irányító csoportok valódi hatáskörrel rendelkezzenek, legyenek ösztönzők is arra, hogy az emberek eh, és a szereplők hozzáállása és viselkedése megváltozzon és, és amennyire csak lehet a folyamatokra ha helyezzük a hangsúlyt magyarul, hogy ki mit tesz e, majd. Ki miért lesz felelős végezetül, ahogy ezt a kollégám már említette. Legyünk reálisak azzal kapcsolatban, hogy a városi kihívások e, milyen szertágozók Európában, sok tagállamban más az irányítás, berendezkedés, a kormányzás másképp néz ki. A helyi viszonyok, viszonyokhoz kell tudni igazodni, ezért bizonyos fajta rugalmasságra van szükség. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kiindulási pont. Még egyszer mondom, lehet, hogy hogy túl, túlságosan optimista vagyok, és túl nagy a remény, de mi együtt, akik itt ülünk ebben a teremben, megtehetünk mindent annak érdekében, hogy az Amsterdam Paktum sikerrel záruljon. Thank you. Köszönjük szépen, Parkinson professzor! Köszönjük ezt a mondjuk ki provokatív előadást önnek, nagyon érdekes volt. A továbbiakban továbbadom a szót a következő felszólalónknak, előadónknak, Michael Elman úrnak, aki Stockholmból érkezett közénk. Ő a Stockholm város stratégiai város tervezői közé tartozik, és bemutatja nekünk a fenntartó földhasználat legjobb gyakorlatait. Ez pedig egyike azon témaköröknek, melyeket a partnerségek keretében kiválasztottunk, annak érdekében, hogy a jövőbeli európai városi menetrendet ezen keresztül formálhatjuk. A földhasználat ugyanis nagyon komoly kihívást jelent az Európai Unió minden, orsz, minden országa, sok városa számára is, ezért már előre örülünk, hogy hallhatjuk Stockholm példáit. Elmanul, megadom a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek önök között. Valóban tervező vagyok, és Európa egyik legnagyobb városában dolgozhatok. Főképp kint terepen dolgozom, hiszen magával a földhasználattal foglalkozom. Ez pedig a tervezés egyik alapvető fogalma. Néhány példán keresztül szeretném bemutatni, hogy Stockholm mit tesz ezen a területen, és részben reflektálni szeretnék arra, hogy mit gondolunk mi a menetrendről a saját szempontunkból. Már ön is elmondta nekünk azt a legfontosabb tényt, melyről egy pár statisztikát is bemutatok önöknek. Ezen a térképen ugyanis a világ különböző városainak a 50 és 2030 közötti városi lakossági eh, fejlődését láthatjuk. A jövőben éppen ugyanebbe az irányba fog változni ez az irány, ugyanis egyre többen költöznek majd a városokba. Valószínű, hogy a város, városon kívüli területekről egyre többen fognak elvándorolni urbánus területekre, és ezt is figyelembe kell vennünk a menetrendben. A földhasználat a földhasználat tulajdonképpen annak a kérdés, hogy pontosan mire használjuk a rendelkezésre álló területet. Európa négy százalékát, az EGT országok, 36 ország 4 százalékát építettük csupán be emberépítette struktúrákkal, vagyis városokkal, lakóövezetekkel, ipari és feldolgozó területekkel, és ehhez hasonló területekkel. Tehát ez mindössze 4 százalékot képvisel az Európai Unió területéből. Ami pedig a városok méretét illeti, a következő dia mutatja be. Nagyon sok különböző formájú községgel, faluval, városra találkozhatunk, és ezek is egészen különböző fejlettségi szinten állnak. Európát a középső oszlopban láthatjuk, és itt azt figyelhetjük meg, hogy Európában a legtöbb ember valójában egészen kisméretű városokban lakik. Nálunk viszonylag kevés az olyan megavárosok száma, mint máshol, viszont 48 városunk van, ahol legalább egy millió ember, lát, ember, egy millió ember lakik. Azonban, ahogyan önök is láthatják, 57%-a a lakosságnak 300 ezer főnél kisebb településeken él. Ezt is fontos figyelembe vennünk a menetrendben. De mik is a legnagyobb kihívások a menetrend számára? A földterületek egyre nagyobb mértékben kerülnek át városi területekbe. több mint ezer négyzetkilométert esznek fel a városi területek évente Európa területén, ahol természetesen infrastruktúrát is ki kell építeni. Különböző kategóriákra lehet bontani ezt az újonnan elhódított földterületet, ahogyan azt a színes sávokon is láthatják. A városok terjeszkedése mindannyiunk által ismert tény, és ezzel mindig együtt jár az infrastruktúra és az erőforrás egyre nagyobb igénye. A probléma az, hogy ezzel nagy mértékben elzárjuk a termőföldeket, méghozzá végérvényesen, általában ezeket nem is tudjuk visszaállítani termőföldé. És továbbra is fennáll az a probléma, hogy nagyon sok olyan földterület használati forma van, amely egyszerűen nem fenntartható, és mert szintén figyelembe kell vennünk egy hasonló menetrendben. Térjünk azután át konkrétan Stockholmra. Mutatok néhány példát. A képen már láthatják, hogy Stockholm beépítése nagyon sűrű. 1920 óta fejlődik ilyen formában a város. A célunk természetesen az, hogy fenntartható városi területhasználatot alakíthassunk ki. Ez számunkra azt jelenti, hogy sűrű legyen a város, jól beépített és jó tömegközlekedése rendelkezzen, és ezen kívül nagyon jól élhető legyen. A legfontosabb a polgáraink elégedettsége öt példát szeretnék erre mondani, hogy pontosan hogyan kívánjuk ezt megvalósítani, és ezek arra is használhatóak, hogy mi alapján alakítsuk ki a városi menetrendünket. Az első dián azt, mutatta, azt szeretném megmutatni, hogy mit jelent az, hogy minél sűrűbb városra van szükségünk jó közlekedési ellátással. Rengeteg pénzt fektetünk be abba, hogy ezt a különleges fejlesztést megvalósíthassuk a valóságban is, ahogy látják a 2020-as látványterveket ez nagyon komoly gazdasági erőnyökkel és profittal járhat, de rengeteg pénzbe kerül az, hogy ilyen formában tudjuk még hatékonyabban kihasználni a területeket. Más lehetőségünk ugyanis nincsen. A 90-es évek óta kezdtünk egyre jobban fejleszteni a barna, ruhá, barna mezős befektetéseket. Ez szintén nagyon költséges fejlesztés, ezért fontos, hogy az Európai Unió is hozzájáruljon a városok ilyen jellegű költségeithez. A harmadik célunk az, hogy a zöld területek valóban zöldek maradjanak. Hogyha megnézik a 98 és 2009 közötti, közötti számokat, azt láthatjuk, hogy szerencsére a zöld területek mindössze 2%-kal csökkentek, miközben a városok területe akár 15%-kal is nőtt, tehát ez egy megléphető lépés mindannyiunk számára. Stockholm emellett szinergiákat próbál létrehozni a klímaadaptáció területén, a szociális aspektusok és a városi ökológiai szolgáltatások között. Tehát erre is figyelünk a város tervezés során nem csupán arra van szükség, hogy új épületeket húzzunk fel, hanem arra is, hogy zöldebbek legyenek a városaink, és jobban tudják kezelni a klímaváltozást. Az ötödik példánk pedig az, hogy hogyan próbálunk minél több területet elérhetővé tenni a lakosság számára, lakóházak számára. Hogyan alakítjuk át az útjainkat utcává. Például a felső képen egy nagyon széles sugárutat látnak, amelyből kisebb utcákkal rengeteg lakóterületet alakíthatunk ki. Ez egy példa, amely megtalálhatná az útját az Európai Uniós döntéshozásba is. Stockholm fő üzenetei tehát a terület használattal kapcsolatban az, hogy egyértelmű, hosszú távú politikai elképzelésekre van szükség, hosszú távú vállalásokra. Ezt már bizonyítottuk, hogy ez így működik. Ez azt is jelenti, nagyon fontos, hogy a terület felhasználásba bevonjuk a terület tulajdonosi attitűdjét is, ugyanis mi magunk fogunk profitálni abból, hogyha fejleszteni tudjuk a területeinket. Fontos, hogy a városok nagy kapacitását is továbbra, továbbra is fejlesztenünk kell, amelyben az Európai Uniónak is szerepe van. Együtt kell dolgozni a fejlett irányítás és a tudáscsere területén, például a köz és a magánszektor között is, és nagyon fontos, hogy jó minőségű vezérlő dokumentumokat tudjunk előállítani. A partnerség területén újból ki szeretném emelni, hogy nagyon fontos lenne, hogy minél több európai város tudjunk a közös munkába bevonni. Emellett az Európai Bizottságot is természetesen, hiszen finanszírozási mandátummal rendelkezik, és ez számunkra is jelentőséget hordoz. Széles körű irányítási perspektívát, áttekintést kell nyújtanunk, hiszen a várostervezés egy nagyon multidimenziós terület nem csupán városi szempontból, hanem több dimenzió irányából kell megvizsgálnunk a céljainkat. A jobb szabályozás három pillérje látható a következő dián. Stockholm számára is nagyon fontos, és számos város számára fontos a szubszidiaritás elvének további betartása. A terület használat területén is. Jobb szabályozásra és jobb irányításra van szükség a környezetvédelmi és a közlekedési szakpolitikákban is, az újaknál is, és a régiek felülvizsgálatában is. Emellett a város szakértőit is be kell vonni a munkában. A finanszírozás területén Mikellel értek együtt abban, hogy a jó földterületekhez, a jó területek használatához szükség van arra, hogy az Európai Uniós finanszírozási források is támogassák és jutalmazzák a jóféle várostervezést. Nem feledkezhetünk meg a zöld oldalról sem, például többek között a városi zöld területekről, hiszen a városoknak az ökológiai részét, szempontját is figyelembe kell vennünk a fejlesztésekben. Így az intelligens városfejlesztés is be kell vonnunk a munkába, amely képes számunkra eh, garantálni azt, hogy a lehető legjobban használjuk a fenntartott területeinket is. Végül a tudáscsere és a tudásalapok megosztása nagyon fontos, de fontos lenne az is, hogy a saját városlakóinkkal is tudjunk tapasztalatokat cserélni. Erre vonatkozóan már van egy alapkartánk, amelyet szintén tükröznie kellene a városi menetrendünknek is. Egy dolog még, amit észrevettünk a felméréseink során, az, hogy a területhasználatok átsorolását nem kíséri megfelelő szűrés európai szinten, és erről a jövőben még gondoskodni kellene. Végül pedig az Eurocities egyik vezetőjeként nem tudom túlságosan hangsúlyozni azt, hogy milyen fontosak az olyan hálózatok, mint az Eurocities és a CEMR az urb, a városi menetrend szempontjából. Köszönöm figyelmüket, ez lett volna az én előadásom. Köszönjük szépen az előadását. Három nagyon érdekes prezentációt hallgathattunk meg idáig. Egyesek igazán provokatív üzenettel rendelkeztek, de rengeteg hasznos információt is adtak nekünk. Mint mondtam, sajnos nagyon korlátozott az időnk, ezért korlátoznom kell a felszólalásokat és a kérdéseket is. A regi bizottságból már két tag felszólalását felírtam, de talán először a vendégünknek adnám meg a szót. Retenő úr. Köszönjük szépen, ez a Péter Rosszval felszólalását engedném meg, meg is adom a szót Oszvald úr. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit a mai délutánom. Valóban nagyon érdekes előadásokat hallhattunk. Én magam is 1998 óta dolgozom a városfejlesztés problematikákon. Néhány hozzászólásom lenne a Bécsi programmal kapcsolatban. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon jó a struktúrája, nagyon jó a fejlesztési irányvonala. Egy dolgot azonban meg szeretnék említeni, hogy különböző országokban, különböző helyzetben lehetnek a városok. Az egészen új tagállamokban teljesen új funkciókat kell még kifejleszteniük. Ezért úgy gondolom, hogy egyes országoknak még több időre van szükség annak érdekében, hogy a Bécsi megállapodás alapján tudják stabilizálni városai funkcióit és működését. Ami pedig a városi menetrend alkalmazását illeti, ez mindig a nemzeti saját finanszírozási rendszertől függ, hogy az adott város honnan tud finanszírozást keríteni. Ez mindig korlátozza a lehetőségeket, és muszáj összevetnünk egymással a forrásellátottságot, a város feladataival. Egyes területeken, mint például Csehországban, a Csehországban is sokszor felmerül a kérdés, hogy pontosan hogyan tudjuk az alapvető feladatokat finanszírozni az önkormányzatban. Vannak természetesen nagyon fontos eszközök, mint például az ITI-k, de hallottam még nagyon érdekes gondolatokat az előbbiekben is. Nem minden városnak lesz ugyanis lehetősége az ITI befektetéseket végrehajtani. Vannak olyan területek, ahol ez viszonylag kismértékben lehetséges. És vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy az Európai Unió segítség egy kicsit későn jön. Ha jól értettem, más városoknak is vannak még problémáik az integrált területi beruházásokkal, amelyeknél a program egy kicsit eltolódott. Köszönjük szépen ugyanakkor az előadásokat. Parkinson úrénak kifejezetten örültem, amiről úgy gondolom, hogy nagyon jó alapot nyújt a 2020-as előkészületekhez és a 2027-es előkészületekhez, hiszen hogyha valóban szeretnénk valamit letenni az asztalra, akkor már most el kell kezdenünk a munkát, és elő kell készülnünk arra, hogy pontosan hogyan fogunk előre haladni a jövőben. Nagyon érdekes előadást mutatott be, de hogyha tíz évvel ezelőtt mutatta volna be, valószínű, hogy a tíz év, az elmúlt tíz évben akkor sem változott volna semmi. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most uh, Miss Westfalnak adom meg a, a Regi előadónknak. Igen, köszönöm szépen. Uh, nem fogok tudni ma túlságosan hangosan beszélni, elnézést kérek előre. Először is szeretném megköszönni ezt a, ezeket a klassz előadásokat, amiket hallottunk. Valóban a, jó is az, hogy együtt tudtunk leírni, leülni a, a régiók bizottságával. Ilyen Abrittal beszélgettünk erről, hogy lehető legtöbb várost kell, lehető legtöbbet kell ezzel, ebből kihozni a városok számára. És már sokat tettünk, de még mindig nem eleget. És teljesen igaza van abban, amit elmondott. Sokat többet kell tennünk, és húsz évig vártunk erre, és most ott tartunk, van egy elfogadtunk nagy többséggel egy kezdeményezésű jelentést. Azt gondolom, hogy most ö, rajta kell lenni azon, hogy ezek ö, meg is valósuljanak, hiszen ahogy hallottuk, ö, a, az emberek 70%-a városban él, és hogyha az, arra gondolunk, hogy mennyi vállalkozásnak tudnánk segíteni városban, de szeretném világosra tenni, hogy itt nem csak arról van szó, és ez a jelentésünkben is így áll. Nem csak a nagyvárosokról beszélünk, hanem a kicsi és közép közepes méretű városokból, és tehát látom azt a veszélyt, mindjárt abba hagyom azt, hogy mert úgyis elmegy a hangom, Te attól tartok, hogy itt egymás ellen kiátszódik a város és a vidék, és itt nagyon sok tennivalónk van, és erre, ezért emeltünk be egy olyan pontot, egy erre vonatkozó pontot a jelentésünkbe. Városok, mindegy, hogy hogy nevezzük, kell, hogy legyen valaki, aki a bizottságon belül ezekért a kérdésekért felel. Például a, ez teljesen hiányzik az Amsterdami Paktum tervezetéből. Ez nagyon fontos lett volna, pontosan azért, mert szükség van ezekre a koordinációs pontokra azért, hogy azok, akik, hogy legyenek olyan helyek, akiknek megvan a kezében ez a megfelelő hatalom, és az a lehetőség, hogy lépni tudjon. És még valami, ami nem szerepel az Amsterdami Paktum tervezetében, és ezt mind a hárman elmondták, a, a partnerségi alapelv, és ez végül is sikerült ezt beemelni a jelentésünkbe, hogy a szereplőknek le kell ülni egymással egy, egy asztalhoz, és, és beszélni hiszen szükségünk van pénzre, e, és ezt jól kell elkölteni, a városok pedig nagyon sokfélék. E, sokfélék a feladataik, sokfélék a nehézségeik, aztán az egyiknek, e, mondjuk teszem azt a, a lakhatási kérdések okoznak a legnagyobb problémát, a másiknak pedig a, a demográfiai kérdések okoznak problémát. Ezeket évekig elhanyagoltuk, és ez bizony sok, sok európai országban lehetnek hasonlók, és nagyon eltérőek a problémák. Tehát ez a sokféleséget kellően kell figyelembe, fenni, figyelembe kell venni. Mielőtt elmegy a hangom, szeretnék még egyszer megköszönni ezeket az előadásokat, és nagyon bízom benne, hogy sikerül ebben a témában előrelépést elérnünk. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most Adamovic úré a szó. Ezt is szeretném megköszönni én is az előadóknak a prezentációkat, mindazonáltal. Szeretném aláhúzni a stokholmi vendégünk által elmondottak közül néhány dolgot. Nevezetesen, hogy a, az Urban Agendában hiányzik a nagyvárosi dimenzió. Nagyon sokszor uh, kis és közepes városokról beszélünk, városokról beszélünk, de ez a dimenzió nagy városokhoz, metropoliszokhoz kapcsolódik. Hiszen ezek azok a helyek, ahol az innováció nagy része megvalósul, ahol a, a GDP-nek a nagy részét termelik, illetve a szellemi élet is pezseg. És ezek a helyek, és ezek, ez a dimenzió sokszor hiányzik ezekből a vagy nagyon gyengén képviselteti magát ebben az agendában. Ha Európa más kontinensekkel fel akarja venni a versenyt, akkor ezzel a nagyvárosi platformmal kell ezt megtenni. Tudjuk azt, hogy nagyon sok, vannak nagyvárosok, nem, a, nem szeretném, hogyha összemazsoláznánk mindenki számára valami kedveset ebbe a dokumentumba, hanem hanem azt kell leírnunk ebben a dokumentumban, hogy mit gondolunk a városfejlesztési politikákról. És még egy észrevétel. A, városi, a európai városok, nagyvárosok, és úgy gondolom, hogy ez kiderült a e, svéd kolléga előadásából is, hogy, a, hogy nagyon sokfélék a városok. Vannak kisvárosok, pár ezer lakossal, amelyek tényleg nagyon picikék, nagy társaik mellett. És éppen ezért nem fektethetünk le valami egységes kritériumot, és ezzel tudnánk meghatározni, hogy mit is értünk városon. Kellen, meg kellene határoznunk valamilyen kritériumot, amelyel ezt, ezt a definíciót tudnánk pontosítani, mit jelent vált számunkra egy város, mi a város, hogy mi az a közös nevező, amivel ezt megtetnénk. Mondjuk a, a népesség szemt, azt gondolom, hogy ezzel még tovább kell foglalkozni. És egy utolsó észrevétel a 27. oldalon, az Agenda 27. oldalon, ahol különböző témákat sorolunk fel, egy egész sort ezekből, de, de hiányzik ebből a felsorolásból a kultúra. Nehéz elképzelni városok fejlesztését, szociális kohézió elő, erősítését a kulturális aspektus nélkül. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a városaink demográfiai kihívásokkal is küzdenek, és a városlakók nagyon gyorsan öregszenek. És azt is ki kell mondanunk, hogy a városok nyíltságról és a részvételről szólnak. A városlakóknak részt kell venni a folyamatokban, mindenkit szívesen kell látni, és el kell érni, hogy részesei legyenek, és érezzék is, hogy részesei ezeknek a folyamatosoknak. Ez Európa egyik védjegye, amire büszkének is kell lennünk, elnök. És akkor most megadom a szót Olbricht úrnak, aki a rezsit szakbizottság tagja, és ezen kívül a, az Európai Parlamentben az a Városi ö, Szakbizottságnak is a tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Orbán Intergroupnak a tagjait is látom, itt nem csak a Regi Szakbizottság tagjait. Először egy kérdéssel szeretnék kezdeni. Uh, koncentráljunk a témára. Az Amsterdami Paktumról beszélünk. Ez egy nagyon konkrét dokumentum, ami az Urban Agenda-nak a terméke. És ezt májusban Amsterdamban tervezzük elfogadni. És éppen ezért tesz fel kérdéseket ez a paktum, és egy megjegyzés. Én vagyok az előadója a több éves pénzügyi keretnek, a költségvetésnek a, a, az áttekintésére, hogy a bizottság készítse elő az új költségvetési javaslatot 2017 előtt. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak egy új struktúrával rendelke bíró költségvetést kell javasolni, és akkor így a kohéziós politikára is valamiféle új elképzelés lesz 2017 után. Az Amsterdami Paktum bevezeti a partnerségeket, amelyek három éves futamidővel fognak bírni. Tehát 2016, 17, 18. Tehát a partnerséget azután véglegesítjük, hogy a bizottság az új költségvetési javaslatot megteszi tehát nincs idő különösebben várni, tehát meg kell nézni menet közben a partnerségek eredményeit. Menet közben, hiszen a partnerségben tagországok, szakértők, városok fognak részt venni, és nem tudunk a végéig várni, mert akkor már túl késő lesz 2017 után. Tehát azt gondolom, hogy ezt, itt ennek a dinamikáját nagyon észben kell tartanunk. A másrészt azt a kérdést kellene föltenni a második rész után, hogy ki fogja ezt megcsinálni a bizottságban. És ez a bizottságnak szól ez a kérdésem, remélem, hogy van itt a képviselőjük, ugyanis ezt nyomon kell követni. Tudjuk azt, hogy ez a városi kezdeményezést nek már van gazdája, de mi van ezzel a partnerséggel? Hányan fognak ezzel dolgozni? Kik és hányan felelnek majd érte? Tehát ez egy nagyon ambiciózus dolog, és legyünk konkrétak hogy mi van a követéssel, És a Michaelhez, uh, Parkinson professzorhoz a kérdésem. Nagyon provokatív volt már, de mindegy. És akkor most hadd legyek én is provokatív. mondjuk, mondjuk valami kedveset is. És értem, hogy ugye azt mondja, hogy állandóan csak vitatkozunk és veszekszünk, hogy hogy nekünk nem azon vitatkozunk, hogy nem urban agendára de hanem szakpolitikára van szükségünk. Az amsterdami paktum pontosan az, az a városi szakpolitikáról szól. Teszik vagy sem, ez akkor is így van. És ebben abszolút egyetértünk. Hiszen ahogy a kolléganő is jelentéséből is kiviláglik, hogyha ez csak egy gyakorlat, akkor nincs rá szükség. És mi van a regionális fejlesztéssel, a regionális politikával? Ez a része ennek? Vagy párhuzamosan futnak? Egyik a másikhoz hogyan aránylik? És amik ezek kérdések megválaszolása nélkül csak valamiféle mesterségesen kreált, szított vitatkozásba fogunk bonyolódni, ami csak látványos, de akkor felejtsük is el. Akkor most hogyan aránylik egymáshoz a regionális és a városi politika? Elnök, szalad az idő. A következő körös előadások után fogjuk majd még folytatni. Hárma kérték a Régiók Bizottságától a szót, de hadd mondjam azt, hogyha most valami konkrét kérdésük van, akkor egy kérdés erejéig megadom a szót most. Ha nem ez a helyzet, tehát általános hozzászólást, észrevételt szeretnének tenni, akkor folytatnánk az előadásokkal, és a régiók bizottságának, illetve a rezsi szakbizottság tagjainak a második körös előadások után adnám meg a szót. Egyetértünk ezzel? Nos, van valakinek, kérdezem tehát, konkrét kérdése? Általános észrevétel helyett? Nos, kérdést már feltettem Mr. Robricht Parkinson professzor felé. Röviden tudna rá válaszolni? Provok- elég provokatív volt ahhoz, hogy válaszoljon? I blame Jan Albrecht for this. Jan Albrecht a hibás mindenért. Ő rángat ide mindig engem Brüsszelbe, hogy a nevében mondjak ilyen dolgokat. Szabad emberként bármit szabadon mondhatok. Jó ez a tudós emberként így kimondhatom az igazat. Elegem van abból, hogy 25 éve ide járok Brüsszelbe, és arra semmi nem történik. Az, hogy EU Urban Agenda nevet adunk neki, ezzel csak felvizezzük az egészet. Stratégia vagy, vagy politika az európai városokért. Legyen ez komplex, legyen ez multidimensionális, de hát legyen világos, hogy milyen Európát szeretnénk, és a jövő Európájában a városok milyen szerepet kell, hogy játszanak, és Európa szerte kik a tagállamok, az egyes város régiók milyen szerepet játszanak majd ebben. Jan Olbrichtnak ez ügyben teljesen igaza van, hogyha nincs kapacitásunk a végrehajtásra. Tegnap este, amikor olvastam az Amsterdam Paktumot, megint csak szavak, szavak, szavak, de hát ki fogja mindezt végrehajtani. Továbbra is a regionális politika szerintem városrégió politikájára van szükség. Ez a nemzeti gazdaságok motorja. A városok és a régiók közti mesterséges megosztottság teljesen a, a múlt már. Mi ezt az Egyesült Királyságban ezt teljesen feladtuk már, ezt régi fajta, régi módi megközelítés. Egyértelmű szakpolitikára van szükség a városrégiók körül forgó ilyen szakpolitikára. Hogyha csak a régiókra koncentrálunk, akkor nem fogunk sem eh, a elszasztjuk a lehetőségeket, és a nehézségeket sem mondjuk meg. Újra kell fókuszálni az egészet. Az urban, a regionális politika egy kis összetevőjeként nem hozhatja meg a tőle várt eredményeket. Az európai városok, még egyszer mondom, a lakosság 80%-a, a GDP 85%-a a városokban keresendő. Ide kell koncentrálnunk. Persze minden egyformán fontos, de vannak amelyek, olyan területek, amelyek még fontosabbak, mint a többiek. Elég provokatív voltam? Köszönjük, mondja az elnök asszony. Azt hiszem, hogy a kohéziós politika jövőjéről beszélünk már e, most is, talán a városi régiókról, talán a regionális politikáról. Jó, de folytassuk a e, előadásokkal. Jelen a Rikov asszonyt szeretném üdvözölni, aki Zágrából érkezett hozzánk az EU-s programok és projektek irodájából. Elsősorban a városi szegénység és a megfizethető lakhatás kéréséről fog beszélni. A önkormányzatok szempontjából parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Üdvözlök én is szeretettel mindenkit. Szeretném megköszönni a régiók bizottságának ezt a lehetőséget, hogy megtarthatom ezt az előadást, hogy bemutathatom azt, hogy hogyan tudunk boldogulni a megfizethető lakhatás kihívásaival, illetve a városi szegénységgel, és hogy ez az uniós Urban Agenda hogyan tud hogyan hozzájárulni ahhoz, hogy hozzásegíteni minket ahhoz, hogy ezt kezeljük. Megosztanék először önökkel néhány tényt, amik önmagukért beszélnek. Már hallottuk, hogy az a népesség 70% a városokban lakik, és a legtöbb politika befolyásolja, hatással van ezeknek az embereknek az életére, de ezzel együtt sincs biztos, de sem tudjuk biztosítani azt, hogy az uniós politika konzultációi során szavuk legyen beleszólások ebbe. Gondolok itt a komitológiára, hogy rendszeresen bevonjuk a helyi hatóságokat a szakpolitika alakítására, illetve a források elosztására. Ezt már többször megállapítottuk az elmúlt két évben a Regi és a Koter szakbizottságok együttműködésében csomó kezdeményezés született, aminek, amit itt látunk dokumentumok formájában, és ezek ebből jól látszik az, hogy milyen kihívásokkal küzd az Unió a városi szegénység és megfizethető lakhatás esetén. Konkrét lépéseket is javasolnak. Többször rámutattak arra, hogy azok a kihívások, amelyek helyi, illetve városi szinten koncentrálók, ezeket ott lehet leginkább, legjobban kezelni, hiszen ők azok, akik legjobb javaslatot tudnak elni arra, hogy hogyan lehet legjobban felhasználni az erőforrásokat, és hogy lehet ezeket eljutatni oda, ahorra azokra szükség van. Ezek a témák, amelyekre végig fogok zongorázni, nagyon fontosak már Európában. Ez a két téma egyre inkább átfedésben van a pénzügyi válság miatt is, és a most felerősödött menekült válság miatt is és még valamit észrevettem az, hogy a városi szegénység, illetve a lakatási fejlemények, fejlesztések, ezek is összefüggenek nyugat-európai országokban. Ez olyasmi, amit nem, amire nem számított volna az ember azon számok alapján, amelyeket mindjárt meg fogok mondani. Tehát nem csak az, hogy mennyiségire és nőnek, hanem az, hogy milyen segítséget re van szükségük az a polgároknak ahhoz, hogy a, az alapvető szükségleteiket kielégítsék, úgy, mint oktatás, lakhatás, egészségügyhöz való hozzáférés, stb. Azt is fogjuk látni ezekből a szlájdokból, csak néhány adatot akartam ide felskicelni, amelyek önmagukért beszélnek. Látjuk azt, hogy a lakhatás tekintetében látjuk azt, hogy nincsen egységes modell vagy szakpolitika, amit használnának, és hatalmas különbségek vannak az egyes tagállamok között, az, hogy abban, hogy ezeket a kérdéseket hogyan kezelik. És hatalmas, szinte sokszerűen ö, megnövekedett az igény a lakhatás után, a lakhatás iránt, akár szociális lakhatási projektek formájában kívánták ezt kezelni. Aztán a pénzügyi válság, ahogy mondtam, sok ember elvesztette az otthonát és az állását, csökkent a városok költségvetése, a megszorítási intézkedések következtében, amelyeket a nemzeti kormányok léptettek életbe aztán a közszolgáltatásoknak nyújtott állami támogatás, ugye itt a szociális lakhatásnak nagyon szigorú a szűk a definíciója, és itt csak a nagyon hátrányos helyzetűeket célozza meg. és éppen ez arra indította a városi önkormányzatokat, hogy a már meglévő modelleket, formákat támogassák. A következő diagramon azt látjuk, látjuk ennek a problémának a nagyságát, és ezt sokszor nem tartják nyilván. Ez, itt azt látjuk, hogy fiatal felnőttek hány százalékkal, akik még mindig mondjuk 35 éves korában a, a szülőkkel ami majdnem eléri az 50 százalékot. Ezek a fiatal felnőtteknek a nagy része szerintem nem nagyon akarna apucival, anyucival e, együtt lakni, de egyszerűen nem tudják megfizetni, nincsen, nem, nem férnek hozzá, nem jutnak hozzá megfizethető otthonhoz, lakhatáshoz. És akkor nézzük, hogy hogyan ö, próbálnak boldogulni a, a városi hatóságok ezekkel a kérdésekkel. Ö, nincsen olyan modell, amely megváltoztatna, megváltoztatta volna a helyzetet alapvetően az elmúlt két évtizedben. A nyugati országokban hosszú időre visszatekintő hagyománya van a szociális lakhatásnak, ugye ezt már hallottuk, például Bécsben, amely az 1920-as években indult, és a 25%-a a lakásállománynak tanács, az a az önkormányzat tulajdonában van. Aztán itt vannak a keleti, úgynevezett ö, volt szovjet blokk országai, az átmenet a politikai változás előtt minden köz volt, vagy szociális, de aztán jött a privatizáció, és hatalmas szakadék maradt egy luk maradt a lakhatási hálóban azok esetében, akik nem, képesek, nem voltak képesek megfizetni egy otthont. Ugyanez volt ez egy Zágrádban például, amikor elindítottuk az zágrábi házépítési programot 15 évvel ezelőtt, 5000 lakással, és még épülnek további lakások is, de arra próbáltunk figyelni, hogy a szociális infrastruktúrát is bele, eh, belevegyük. Tehát az, hogy eh, házakat építünk, az még nem oldja meg a problémát önmagában. Azt is tapasztaltuk, hogy amikor információt kerestünk, hogy nincsen olyan uniós szintű ö, fórum, ahol tapasztalatot ki lehet, kicserélhetnék a tagországok. Tehát azt gondolom, hogy ez olyas valami, amiben segíthet a az uniós városi menetrend. A következő szlájdon egy tipikus példa, nem minden országban, de déli és keleti országokban legyen akár az Olaszország és Horvátország például, ezzel küzdünk. Amit itt látunk, az azt mutatja, hogy a, a megfizethető lakhatás hiánya, a lakhatási lehetőségek hiánya miatt gombamódra szaporodnak az informális, sőt illegális építkezések ezeket legalizálni, ugye alapvetően az a probléma, hogy ezeket nem tervezték meg, nincsen még se, szinte sokszor semmiféle minimális e, ellátottsága, biztonsági szempontból sem megfelelőek, tehát nem hagyhatjuk jóvá, nem legalizáltjuk ezeket. És ez újabb példa arra, hogy, hogy átfedésben van a lakhatási és szegénységi probléma Európában. Hogyha rátérünk a szegénységre, akkor még riasztóbb a számokat látunk Európában. Attól eltekintve, hogy nem csak, hogy nem csökkentettük a szegénységet, amit vártunk, hanem nőtt is, hanem 7 millióval nőtt a szegények száma 5,9 millió ember otthontalan, hajléktalan, és az emberek 20%-a nem, tud, nem tudja megfizetni a, a feje fölött a melegített, fűtött fedelet. Tehát azt gondolom, hogy ebből egyértelműen látszik, hogy mit, milyen folyamatok zajlottak az elmúlt 5-10 évben és azok a szakpolitikák, amiket bevezettek arra, arra, azzal a célra, hogy kezeljék a gazdasági problémákat a különböző országokban, azzal járt, hogy egy másik problémát teremtettek, ami még sokkal nagyobb, és a féle dominó multiplikáló hatása van. Tehát azt gondolom, hogy az Urban Agendának kell lenni az egyik olyan fórumnak, ahol le lehet, ezeket a szakpolitikákat át lehet tekinteni, és hogy ne járjunk úgy, hogy ö, lyukat ütünk a hajó másik oldalán, egy újabb léket teremtve ezzel a társadalom hajóján amikor az ember végigmegy ezen a dokumentumon, hogy mely, mik, mik ilyen okokra vezethető vissza a városi szegényzet. Akkor azt látjuk, hogy már 2013-ban az Európai Bizottság megállapította, hogy magasabb a városokban a szegénység, mint a vidéki területeken, különösen a gazdaságilag fejlettebb tagországokban. Ami azért aggasztó, mert teljesen világos, hogy még a a fejlettebb nyugati országok, a nagyobb, nagyvárosi területeknek na, komoly problémát jelent a szegénység kérdése. Mi kint a terepen, mondjuk Zágrában, mint nagyvárosban, folyamatosan látjuk azt, hogy hogyan nő napról napra a városi szegénység, és új kategóriákat és új formáit látjuk megjelenni. Például gyermekszegénység, amiről látjuk, hogy sokszor felfedezetlenül maradt, hiszen a gyerekek mennek iskolába, teljesen normális rendes családjuk van esetleg adott esetben, de mondjuk hátrányt szenvednek az egészségügyben, vagy nem engedhetnek maguknak meg normális táplálkozást. És azt gondolom, tavaly volt először az, hogy kimutattuk, hogy az iskolás gyerekek nem tudták az iskolai ebédet kifizetni, és a tanárok riasztották a sajtót, aztán a, a sajtó a, rá felhívta a figyelmet a városi önkormányzatnál, és aztán a központi kormányzatnál. Tehát azt gondoljuk, hogy a, a szegénység új formáinak a tetten érése, vagy akár a lakatási problémák új ö, formáit ö, tetten érni, új indikátorokra van szükség. Meg kell találni ezt, hogy ezeket hogy lehet ö, utolérni. Aztán ezek gazdasági és társadalmi indikátorok, és amikor a források elosztásának kritériumait, illetve a programozási kritériumokat próbáljuk lefektetni, ezt figyelembe kellene venni. Itt van egy újabb diagram, amelyet azért raktam ide, mert jól látszik belőle, hogy az emberek hány százaléka kának van az átlagjövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelme, illetve hogy mennyi, az emberek hány százaléka költi a fizetésének több mint 60 vagy 60-nál több százalékát a lakhatásra, amivel alapvető igényeit elégíti ki, hogy kulturális sportot már nem is említsük, de legalább az étkezés, illetve iskoláztatás, egészségügy, stb. Tehát azt gondolom, hogy ezek a számok eléggé aggasztóak, és önmagukért beszélnek, nem is ragozom őket tovább. Hogyan reagálnak a városok a, a városi szegénység jelenségeire? Azt gondolom, hogy ugye mi vagyunk a frontvonalon, egyre több emberrel, és ezzel valós időben kell a valós életben megbirkózni terepen. Tehát például kilakoltatnak mondjuk egy családot, mert nem tudták fizetni a, a törlesztő részleteket, nem fognak tudni bekoptopogtatni mondjuk akár a nemzetgazdasági vagy a bizottság az, a, a, ajtaján, hanem hozzánk fordulnak, nekünk kell e, sürgősséggel valami megoldást találni, és nekünk kell törni a fejünket, hogy ez ilyen családokkal mi történik közép és hosszú távon. Tehát nem csak azonnali sürgősségi segítséget kell nyújtanunk, hanem meg kell próbálni az okokat megszüntetni, és naponta küzdünk ilyen problémákkal Zágráb a költségvetésének 30%-át költi társadalmi támogató segélyező programokra. Más városok és régiókban a kollégák mondtuk, hogy megyei jogú város, máshoz hasonlóan, tehát hozzánk tartoznak az általános középiskolák, a, az, az idős otthonok, nyugdíjas otthonok, az, az alap, egészségügyi alapellátás, az obodák, stb. Tehát azt gondolom, hogy a tapasztalataink um, alatt ugye látjuk az igényeket, hogy látjuk, hogy mikor és hol, milyen formában van szüksége a segítségre, és azt is látjuk, hogy mi történik. Tehát sokkal gyorsabban tudunk reagálni, és, és látjuk azt, hogy mi működik, mi nem és ennek alapján tudnánk akár nemzeti, akár uniós szinten javaslatot tenni, hogy mi történjen kint a terepen, a gyakorlatban. A két-három év alatt mit lehetne tenni, hogy ahogy itt hallottuk, ne várjunk már megint 10-20 éveket. Elnök, elnézést kérek, nem, akarok félbe, nem akarom félbeszakítani, csak emlékeztetném az időre. Már mindjárt be is fejezem, mondja az előadóasszony. Próbálunk innovatívak lenni és találékonyak, és mindenféle megoldást találni, de csak megerősíteni tudom azt, amit a előttem szólók már elmondtak, és ez pedig az, hogy hiányzik egyfajta küldött, vagy egyfajta kapocs, köldögzsinór az uniós intézmények felé, ahol el tudnánk mondani a gondjainkat, ahol javaslatot tudnánk tenni ezek megoldására, és valahogyan bevonódhatnánk. És már alig várjuk, hogy részesei lehessünk az Urban Gendernek, és része lehessünk a konzultációkon. Köszönöm szépen. Thank you. Now Köszönöm. Most pedig, ha engedik, akkor a következő hozzászólónkat felvezetném. Ramon Sanahuja, aki a bevándorlás ügyi és kultúra közi párbeszéd témájának a, az igazgatója Barcelona önkormányzatától érkezett hozzánk. Ma pedig Szenahuha úr, ha minden igaz, akkor a bevándorlás, a menekült ügy kérdéséről fog beszélni Barcelona. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Nagyon hálás vagyok a Barcelona városa nevében, hogy eh, hozzájárulhatunk ennek a szertegező témának a megtárgyalásához. Én személy szerint az szakpolitikai, eh, az eh, városfejlesztési szakpolitikáról beszélnék, és inkább a policiról, mint agendáról. Itt az ideje, hogy az önkormányzatok, városok véleményét európai szinten is figyelme vegyék. Mielőtt konkrét ajánlásokra térnék át, Előtte még, hát, hoppá, apró kis technikai gigszer. Megoldódni látszik. E, a bevándorlás menekült politikával kapcsolatban egy-két alapvetést, ha megengednek nekem először is, minden város a bevándorlóknak köszönheti a létét. Bevándorlók nélkül nem lennének városok. Fontos az is, hogy az integráció egy kétirányú folyamat. A befogadó társadalom számú ugyanolyan fontos, mint a bevándorlók számára. Hát ez nem egy egyirányú utca, nem egy irányú folyamat. Figyelembe kell venni a különböző kontextuális faktorokat is, így talán jobban látjuk, hogy ezek mennyire fontosak, mennyire meghatározóak a különböző stratégiák tekintetében, hiszen a menekültek integrációját meghatározzák a helyi viszonyok. Ez azt jelenti, hogy a különböző stratégiák és modellek bizony sokszínűek lehetnek, nincsen egy közös egyetemes megoldás. Ugyanakkor bizonyos fokú konszenzus van ez ügyben, erre majd visszatérek. Font is figyelembe venni azt is, hogy az integrációs politikát mindenképpen holisztikusan kell tekinteni. Nem egy szemszögből, egy irányból kell közelíteni ehhez. Nem lehet csak gazdasági szempontból, vagy csak biztonsági szempontból nézni ezt. Ide rengeteg más téma is tartozik. Emberekről van szó mégiscsak, és az embereknek igényeik, szükségleteik vannak ráadásul bevás, be, befolyásolják a városfejlődését. Láthatjuk a lakhatás, az oktatás, az egészségügy szintjén is. Nyilván a szabadidő eltöltése tekintetében azt hogyan kell eltölteni, hol fognak dolgozni, ezek mind-mind meghatározó tényezők. Így tehát azt kimondhatjuk, hogy az integráció egy, egy helyi hatáskör, mégiscsak helyi szinten történik, ez természetes, hogy ide tartozik. Ezért most egy-két összehasonlítást, ha megengednek, illetve van, ahol veszítünk, valahol nyerünk. Itt vannak a helyi, az állami hatáskörök, illetve a helyi hatáskörök. Kifelelős mondjuk a honosítás kérdéséért, a papírmunkáért, a szociális kohézió aggasztja a, a polgármestereket gyakran, de az integráció folyamata az, hogy egy európai városban mennyiféle ember van, ez, ez két különböző fókusz, de minden mindennel összefügg. Hogyha az állam például korlátozó módon lép fel, akkor az integráció nehezebb vagy könnyebb lehet, hogyha állami szinten például a család egyesítést megszigorítják, ez kihatással lesz a migránsok életminőségére is. Ezt is figyelembe kell venni. A migránsok és a menekültek közötti különbségtétel is fontos, jogi szempontból ez két különböző kategória. A Genfi Egyezmény értelmében a menekültek védelme kötelező, nálam számára nem lehet őket visszaküldeni oda, ahonnan elmenekültek, hogyha menekült státuszt kaptak. Ugyanakkor az integráció stratégiája többé-kevésbé ugyanaz a menekültekre és a migránsokra vonatkozóan. Az államnak tehát a menekülteket védenie kell, ugyanez nem vonatkozik a migránsokra. Megosztottság vagy különbség található Észak-Európa és Dél-Európa között. Mindegy, hogy ki honnan érkezik, mindenki menekült jogért folyamodik, kell, hogy folyamodjon mondjuk Svédországban. A déli államokban nagyon szűken értelmezett a menekült jog, és inkább a gazdasági migránsok láthatunk, ahol a kettő között kellene talán megtalálni az arany középutat. Az európai jogszabályok tekintetében a migránsok integrációjára nem sok pénzzel rendelkezésre, mindenki csak a menekültekkel vagy menedékesekkel foglalkozik. Nálunk viszonylag kevés a menekült és sok a migráns, mégis ezt a különbséget az európai szabályok nem követik le. A legális és Eh, és eh, jogtalan eh, migráns áradat között is különbségeket kell tenni, de független attól, hogy jogosan, jogszerűen vagy jogszerűtlenül érkeznek, senki sem fogja őket egy napról a másikra visszaködni. Barcelona városa esetében mi mindenkivel együttműködünk, mindenkit ők amennyire lehet tártkarokkal fogadunk és segítünk, független attól, hogy jogszerű vagy jogszerűtlen érkezésről van szó. a menekültek 30%-át a, a menekült jogi, menedék jogi, menekült jogi kérelmüket visszautasítják. Mi lesz ezzel a 300 ezer emberrel? Visszamennek Szíriába? Nyilván nem hanem irreguláris, az az jogszerűtlen migránsokká válnak, de ugyanúgy a városainkban lesznek, ugyanúgy kell valamit kezdenünk ezzel a problémával. Lássuk talán most azt, hogy hol található konszenzus a különbségek ellenére. Nem könyv volt könnyű, de mégis sikerült konszenzusra jutunk, függetlenül attól, hogy északról vagy délről érkeztünk, milyen politikai háttérből érkeztünk, polgármesterek konszenzusra jutottak. Van egy follow-up jelentés is, amely a, mindenki számára elérhető. Abban megállapodtunk, hogy politikai vezető szerepet kell magukhoz ragadniuk a polgármestereknek az integráció mellett ki kell nyilvánosan állniuk. Nem kell félni a, arról, hogy beszélnek a, a bevándorlás kérdéséről. Ez érinti az emberek mindennapjait, beszélni kell róla. A strutzpolitika nem működik. A igazgatási szervek különböző szintjeinek együtt kell működniük, tehát az közé együttműködés elengedhetetlen. The mayor said, please help us. I send you 500 refugees. Németországban, Norvégiában, Finnországban, Hollandiában is előfordul az, hogy valaki felveszi a telefont, az egyik polgármester, hogy van 500 menekültem, nem tudok vele mit kezdeni, átküldöm neked. Ez a valóság, ez így működik az újonnan érkezők számára hát a, a Willkommen kultúr, ami egy szép német kifejezés, nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt más nyelven kifejezni. Alapvetően fel kell készülnünk arra, hogy fogadjuk őket. Például nyelvtanítás tekintetében a társadalmi beilleszkedést segíteni a társadalmi kirekesztés megőrzése érdekében. Társadalmi kirekesztésről beszélünk, igen, hát akkor integráljuk őket, biztosítsunk számukra a hozzáférést a szociális szolgáltatásokhoz. Ez nem kiadás, ez befektetés a jövőkbe. Sokszínű városokat kell kiszolgálnunk, nézzük szembe ezzel. Az integráció kérdését a legtöbb szakpolitikában be kell építeni. Egy pár ajánlást tennék, általános jellegű ajánlást az Európai Unió számára. Az első, helyi városfejlesztési politikát az integráció ügyében kötelezővé kell tenni, de ez, ez megfelelő finanszírozást is kell biztosítani az Európai Unió szükség alapjához való közvetlen hozzáférést javasolunk, hiszen túl hosszú és bonyolult ezeknek a lehívása. Mégiscsak a városok vannak a frontvonalon, őket érintik először ezek a problémák. A menekült ügyi migrációs és integrációs alaphoz is, az AMIF-hoz is közvetlen hozzáférést kell kapniuk a városoknak nem egy helyen sok szűrőn át küzdeni magunkat, hiszen addigra ez nagyon sokáig tart, nagyon bonyolult. Emellett nem csak a menekültekre, hanem a migránsokra is fókuszálni kell, tehát itt újra kell gondolni ezeknek az alapoknak, programoknak a fókuszálását. Emellett a migráció kérdését nagyobb mértékben be kell e, építeni a különböző szakpolitikákba, legalább a nagyvárosok esetében, hiszen e, az integráció, ami a városokban már most mindennapi probléma, ez lesz Európa számára a következő nagy probléma. Ma meglátjuk, hogy ez hogy működik, és egy reál politikai javaslat. E, ismerjük fel, és ismerjük be azt, hogy a jogszerűtlen migránsok itt vannak közöttünk, és minden nap nagy számban érkeznek. Amíg ezzel nem eh, nézünk szembe, amíg ezt a valóságot eh, Mr. Seuss politikával elhallgatjuk, addig nem található megoldást. Lássuk most az eh, elszámoltathatások elszámoltathatóság és átláthatóság kérdését az uniós finanszírozással kapcsolatban. Én nem tudom, hogy az elmúlt öt évben Spanyolországban az integrációs pénzekkel mi történt, vagy a korábbi alapok esetében mi történt. Minden tagállam, mm, vagy, vagy minden pénzt felhasználtuk, ha nem, akkor azt visszaküldtük, ebből mennyit kaptak az önkormányzatok, melyik tagállamban, mennyi pénzről beszélünk, hol mentek. Volt olyan tagállam, amely nem használta fel az összes pénzt? Ha nem, akkor melyik volt ez? Ebből nagyon sokat tanulhatunk, ez az Európai Városfejlesztési program szemére is óriási lehetőséget rejt. Barcelona esetében egy kultúrák közi párbeszédre épülő modellel dolgozunk. Az együttélés, a sokszínűség és az interakció és az egyenlőség háromszöge, e, erre épül ez az egész. Az első javaslatunk az, hogy minél hamarabb felvegyük a kapcsolatot az érkezőkkel, így az integrációt elősegítjük, nem szigetelődnek el az érkezők. A, a, a helyi nyilvántartások nagyon jól működnek, ezt spanyolul padronként ismerjük, ez jól működik. A helyi önkormányzat egyébként semmiféle támogatást nem kap. 50-en dolgoznak Barcelonában, akik 12 ezer migránssal dolgoztak együtt. A civil szervezetekkel együtt kell működni. A civil szervezetek rengeteget segíthetnek az integráció folyamatban, nem szabad őket el, elfelejteni. A közvélemény befolyásolása, hogy az emberek mit gondolnak a migránsokról, ez, ez is nagyon fontos. Barcelonát sem hagyta érintetlenül a válság, a költségvetési megszorítások minket is utalértek, 7%-ról 22%-ra ugrott a munkanélküliek aránya pár év alatt. Önök szerint mit gondolnak az emberek, az állampolgárok a migrációról? egy kutatást végeztünk, mit gondol az, az utca embere a migrációról, és a válság alatt érdekes módon egyre kevesebben látták a migrációt a problémának. Miért? Mert van más bajuk, van font nagyobb bajuk is. Tehát legalábbis Barcelonában az emberek nem a migránsokat eh, hibáztatják a válságért, lehet, hogy másik nem ez a helyzet. Azt hiszem, hogy ez elég érte, érdekes eredmény, ezt szerettem volna önök elosztani. Köszönöm a figyelmüket. Thank you for the... Köszönjük szépen ezeket az érdekes beszámolókat. Megpróbáltam egy kicsit a szavába vágni, de sajnos nem tudtam, hogy az időt betarthassuk, ugyanis mindenki szerette volna hallani a végét is. Most akkor megadom a szót Landbázó úrnak, aki jelenleg az inkluzív növekedés, a területfejlesztés és a városfejlesztés észak-európai igazgatója a régiós főigazgatóságon. Olyan sok kérdés merült fel a bizottság részéről, és olyan sokszor emlegettük már ezeket a kérdéseket és ezt a főigazgatóságot, hogy most itt megadom a lehetőséget Nanda Bázó úrnak, hogy bemutassa a régió főigazgatóságnak a prezentációját magáról a városfejlesztési menetrendről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és örülök, hogy én is felszólaltok ezen az igen izgalmas meghallgatáson. Nagyon fontos és érdekes kérdéseket hallattunk a bizottság irányába, és a bizottságtól is, ezért örülök is neki, hogy én vagyok az utolsó, hogy egy kicsit átgondolhattam ezeket. Elsőként szeretném bemutatni, hogy pontosan miről szól a városfejlesztési menetrend, és miért van rá szükség. Egy olyan szakpolitikai keretről van szó, amelynek keretében hatékonyabb szakpolitikákat tudunk kidolgozni a városok számára is. Számunkra a városfejlesztési politikák integrált helyi jellegű szakpolitikák a városok számára, amelyek három fő irányba kell, hogy mutassanak. A szociális befogadásra, a fenntartható fejlődésre és a növekedésre. Ennek főleg a digitális részére kitérve. A kérdés az, hogy van-e jogi keretrendszerünk a mai napon a városfejlesztés számára. Nos, önmagában ilyen formában nem létezik, de maga a területi kohézió elve már régóta az Európai Unió sajátja. Ennek keretében pedig az városfejlesztési politikákat is értjük a politikák kifejlesztésében, tehát ezen a területen jó alapot adnak arra, hogy ezek alapján tudjuk továbbfejleszteni a törekvéseinket. A kérdés tehát, hogy miért van szükség egy ilyen új irányvételre? Nos, azért, hogy, azért mert a szakpolitikáink nagy mértékben ezen dőlhetnek el, hogy sikeresek lesznek-e, vagy nem ez egy olyan terület, amelyen az európai polgárok maguk is látják, hogy van-e értéke a tevékenységünknek. Ezért reméljük, hogy ezen területen tudunk valóban konstruktívan hozzátenni az Európai Unió városfejlesztéséhez. Ez ugyanis egy közösen kialakított irányvétel a parlament, a bizottság és a többi érdeket között. Nos, a városfejlesztési politikák célja az, hogy a városokat bevonja a szakpolitikák tervezésébe és végrehajtásába is. Hogyha részletesen átolvassuk a bizottság 2015-ös munkaprogramját, akkor abban is láthatjuk, hogy fekete-fehéren le van írva, hogy a bizottság egyik célja, hogy jobb partnerséget építhessen ki a városokkal, annak érdekében, hogy szakpolitikái hatékonyabbak legyenek a jövőben és ezzel együtt hatásosabb legyen a befolyása a helyi emberek életében is. Tehát több jót tudjunk nyújtani nekik a munkaprogramunk alapján. Ahogy Gőtánó úr is említette már, azért fontosak a városok, mert bár a városok csak a területünk 4%-át foglalják el, ám a tíz elnöki, Juncker elnöki prioritásból hét olyan prioritás van, amely nagy mértékben befolyásolhatja a városok jövőbeli fejlődését. Hogy miért a városokat vesszük most fókuszba? Azért, mert ezek azok a területek, amely nagyon komolyan megváltoztathatják és befolyásolhatják a regionális fejlődéseket az adott területen, az adott országban. Nos, tovább lépve. Lássuk, hogy mi a gyakorlati előnye, az eredménye a ma vizsgált formájú menetrendünknek. Számos különböző elemet fognak még látni a szakpolitikánk tekintetében, de hogyha most konkrétan az EU városfejlesztési menetrendről beszélünk, akkor azt kell kiemelnünk, hogy 12 témakör területén alakítunk ki partnerségeket. Ebből a holland elnökségnek köszönhetően az első négy már kezdetét is vette, és ennek eredményei már most is érezhetőek, nagyon gyakorlatiasak. Tulajdonképpen cselekvési terveket dolgozunk ki. Nem lesz egyszerű folyamat ez, kifejezetten nehéz lesz, bonyolult és nagyon interaktív, de ez maga a városfejlesztési menetrend szíve. Így fejlesztették ki azok az érdekeltek, akiket mind összehívtunk. A 12 különböző szervezetből 15 vezető ember tette össze minden legjobb gondolatát. Májusban érünk el odáig, hogy felmérhetjük az eddigi munkánknak eredményét. Ahogyan az előttem szólók is elmondták már, ezt a folyamatot figyelemmel is kell kísérnünk, gyorsan kell tudnunk tanulni belőle, és új javaslatokat kell tudnunk tenni folyamatosan a folyamat jövőjére vonatkozóan. Így szeretnénk ezt az egész folyamatot végig kísérni, és e fölött én is örködni szeretnék. Azután a következő pont maga az irányítás. A kérdés itt az, hogy pontosan ki ül a tárgyalóasztal mellett. Számunkra azonban a kormányzás, az irányítás maga adja a motorját a hatékony és hatásos városfejlesztési politikáknak. Sokan említették, hogy horizontális és vertikális irányításra is szükség van. A horizontális alatt azt értik, hogy több különböző érdekeltségi csoportot kell összehívni, a különböző intézményi határokon is át kell tudnunk lépni. A vertikális irány pedig azt jelenti, hogy a többszintű kormányzás minden szintjét be kell vonnunk a döntéshozásba, ugyanis a jó városfejlesztés csak jó minőségű regionális fejlesztésre tud alapulni. Különbözőek ugyanezek, de nagyon közel össze vannak kapcsolva egymással. Tovább lépve egy diával. Lássuk, mi a politikai kontextusunk. Azt reméljük, hogy amit a dián láthatunk, a jövőben valóban megvalósul hogy a politikai kontextus jó minőségi kiemelkedő politikai keretet fog adni az Amsterdami Paktumnak. Ezért próbálunk együtt dolgozni a lehető legtöbb érdekeltel és a holland elnökséggel, hogy megfelelő keretet alkothassunk a városfejlesztési politikánknak. Egy ilyen keret, kereten belül tudjuk a lehető legtöbbet kihozni ebből a szakpolitikából és a diáról is látjuk, hogy nagyon sok irányból megkaptuk a támogatást ehhez. A tagállamok részéről, az Európai Parlament részéről, a régiók bizottsága részéről és az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság részéről egyaránt. Egyértelműen nagy az érdeklődés a bizottság részéről. Ennek példája például a projektcsoport is, melyet két alelnök vezet rendszeres kabinetközi és szolgálatközi meetingeket is tartunk. Minimum 20 főigazgatóság vesz részt ezen a területen a munkánkban, és van egy külön egységünk is, amely a városfejlesztése kapcsolatos szakpolitikákkal foglalkozik. Alapvető fontosságú számunkra, hogy a nagyon sok prioritásunk egybevág a Juncker prioritásokkal, és meg is állapítottuk, hogy melyik az a 12 prioritási terület, amelyre koncentrálnunk kellene. De ezek még mindig, ez még mindig egy nyitott lista. Amennyiben valaki jó okkal szeretne hozzátenni még egy újabb prioritás területet, azt kérem, ossza is meg velünk. Minden területnek fontos behatása kell, hogy legyen Európa városainak jövőjére. Lássuk aztán, hogy mi történt idáig a folyamatban. Már négy kísérleti partnerség el is indult, a holland elnökség segített ezeket finanszírozni. A legnagyobb a migránsokkal és a menekültekkel foglalkozik, amelyet Amsterdam fog vezetni, és valószínűleg még egy vagy több európai város vesz majd részt ezen partnerségben. Erre februárban tudunk majd részletesebben beszámolni. Emellett elindítottuk a teritoriális területi hatásvizsgálatokat is, és ezt kifejezetten először az épületek energiahatékonysági irányelvén teszteljük. Ez ugyanis valamennyiünk számára igen fontos irányelv. Emellett kifejlesztünk egy városi adat megosztó platformot annak érdekében, hogy jobban tudjuk mérni az eredményeket, indikátorokat és benchmark adatokat fogunk megállapítani feltérképezzük az európai városfejlesztési kezdeményezéseket, és ezekből bizony jó sok van, ezért sok idő is kell hozzá. Szinergiákat keresünk, egymást kiegészítő funkciókat keresünk, és lehet, a lehető legtöbbet hozzuk ki a finanszírozásból, ami rendelkezésünkre áll. Ennek keretében egy egyablakos ügyintézést próbálunk majd megvalósítani, arra vonatkozóan, hogy minél több információt kaphassunk tagállamainktól, és reméljük, hogy az év végére már elég sok adatot is be tudunk gyűjteni ezen keresztül. Azután még a Városfejlesztés Innovatív Akciók, az Urban Innovative Actions eh, program keretében önök is tudják, hogy, 80 millió euróból tudunk négy területen további adatokat feltérképezni. Mint ahogy említettem, a migránsok és a menekültek az egyik legfontosabb kiemelt témák. Három éven keresztül tudunk nagy városoknak ezen belül komoly támogatást biztosítani. Ez még csak az első fázis ugyanis 80 helyett több mint 30 millió euró áll majd rendelkezésünkre. Ez egyelőre még egy olyan, egy olyan kísérleti laboratórium, amelynek keretében pont azokat vizsgáljuk meg, hogy ki milyen formában tudja még továbbfejleszteni az európai rendszereket. Lássuk, milyen ESB alapok állnak rendelkezésre a városok számára. Ezzel kapcsolatban is rengeteg kérdést kaptam, hogy mi történik éppen, mit milyen lépéseket tettünk már meg. És itt szeretném elmondani, hogy igenis nagyon sok, nagyon komoly lépést tettünk már előre a 90-es évek óta. Napjainkban már 50 milliárd euró finanszírozás kifejezetten csak a városok kezében központosul, összpontosul. A leg, egyik legfőbb célunk az új szakpolitikai eszközök kifejlesztése. Tehát akár 50 milliárd eurót is el tudunk különíteni ezen célokra. Eredetileg körülbelül több mint 100 milliárd euróra becsültük egyébként a költségeket. Az ESA is ezen alapok közé tartozik, ahogyan a dián is látják, de ilyen finanszírozást kaphatnak a városok az urbaktól is, amely szintén a városfejlesztési szakpolitikák egyik fontos forrása. De ide tartozik még az Interreg és az ESPON alapok is, amelyek szintén finanszírozást nyújtanak. Röviden tehát ebben kiváltam összefoglalni, hogy miről szól, mi mutat ebben a pillanatban a városfejlesztési menetrend. Ez nem minden, de egy jó eh, ízelítőt ad abból, hogy pontosan hogyan is képzeljük el a jövőben a hozzájárulásunkat. Köszönöm. Igen, köszönjük szépen. Ez volt tehát az utolsó bemutató, az utolsó előadás hozzászólásaitól, ezért folytathatjuk is a kérdésekkel, hozzászólásokkal. Katane úr! Igen, köszönjük szépen. Először Ferkerk úrnak adom meg a lehetőséget a bizottság részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy együtt dolgozhatok önökkel a menetrenden, de akár a szakpolitikán is később. Ulbrecht úrral értek egyet abban, hogy alapvető fontosságú bevonni a városokat az európai szakpolitikák végrehajtásába is. Hiszen itt hozunk létre új munkahelyeket, itt hozunk létre magát a kohéziót, amelyet megcéloztunk. Ez magában vállalásnak, felvállalásnak is bizonyul, minősül. Sajnálatos, hogy az elmúlt húsz évben nem sok előrelépés történt ezen a téren, de remélem, hogy most végre elindulunk, és valóban úgy tűnik. A főigazgatóság előadása nagyon érdekes volt, de úgy érzem, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy strukturális szinten be tudjuk vonni európai szinten az érdekelteket, hogy megállapítsuk pontosan hova is fejlődnek a városok. Annak érdekében, hogy az ő segítségükkel tudjuk ezt az egész folyamatot továbbvinni, hiszen csak velük együtt tudunk közös eredményeket elérni. Albrecht úr is felvetette, hogy lehet, hogy nem európai menetrendre lenne szükségünk, hanem európai városfejlesztési szakpolitikára. Ő eh, kifejtette az ellentéteket a regionális fejlesztési szakpolitikák és a városfejlesztési szakpolitikák között is. Ám jelenleg is azt látjuk Európában, hogy eh, egyre közelebb jön egymáshoz az a két terület. Ez az a két terület, ahol a legtöbb gazdasági előrelépés történik ezért valószínűsítem, hogy a regionális fejlesztési terület is csatlakozhatna, vagy legalábbis közelebb kerülhetne a városfejlesztési szakpolitikákhoz. Lehet, hogy ez a jövő. Én magam is ezt szeretném támogatni, és remélem, hogy az Európai Parlament egyetért velünk ebben, abban, hogy valódi strukturális együttműködést kell létrehozni, strukturális finanszírozás, strukturális eszközöket európai szinten még egyszer megismételném a reakciómat. Az európai városfejlesztési menetrend nem a vidékfejlesztés ellen van, hanem azt egészíti ki. Nem a regionális fejlődés ellen van, hanem annak egy komplementere. Ezzel szeretnénk, ezzel nem azt szeretnénk nekik megmondani, hogy hogyan irányítsák a városaikat, erre ugyanis nincsen szükség. Hamza asszony is felhívta már rá a figyelmet, hogy ezt nem, európai, nem az Európai Uniónak kell megmondania, a városok maguk tudják legjobban. Elman úr az egyik diagramján bemutatta, hogy az Európai Unióban a legtöbb városlakó kis városokban lakik. Az Európai Uniónak, Unió lakosságának 86%-a lakik városias területekben, és ennek még a fele kicsi 300 ezer alatti városokban él. Ezt nagyon fontos kiemelni. Vagyis nem az óriási városokra kell csak koncentrálnunk, hanem itt, ahogy a kicsikre és a közepesekre. Az olyanokra, ahol 20-30 ezer ember él, és amelyek az igazi városi funkciót adják egy régiónak. Ezek azok ugyanis, akik az európai szinten is megérdemlik a támogatásunkat. Vannak ugyanis sajnos még ma is olyan városok, amelyek két 250 ezer lakossal rendelkeznek, és még sincsenek meg a városi funkciójuk. Fontos tehát, hogy kihasználjuk a városok között ilyen diverzitást, ugyanis ezzel tudjuk sikerre vinni a folyamatot, ezzel tudunk sikeres kontinensé válni. Ugyanis 25 év múlva a világnak mindössze 7%-át fogja kiadni az európai lakosság. És amennyiben gyermekeinket és unokáinkat jó pozícióba kívánjuk hozni, akkor most kell megtennünk az első lépéseket. Now I'll give the floor to... Köszönöm szépen, és most Van Nisztároly úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, uh, elnök asszony és elnök úr. Emlékeztetnék arra, hogy nagy lehetőség ez a két intézmény számára, hogy ezt együtt abszolválhatják ezt a feladatot. Gondolkodjunk el azon, hogy miért együtt ülünk le ezzel a, ezen az úti terven a szakpolitikához, az Amsterdami Paktumhoz. Hiszen amit hallottunk, akár most csak egy perccel, egy perccel ezelőtt, hogy már 20 éve van városi politika. Amikor Európa elindult Delorral, akkor a régiók Európájáról volt szó, és nem a polgárok Európájáról. Ha megnézzük, hogy mi történt, akkor tulajdonképpen kinyitottuk az ajtót, és ajtót nyitottunk a városok számára az Európai ö, Bizottságnál. És ahogy Landapaz úr is mondta, hogy megnézzük az európai szerződést, akkor egy dolgot emeltek be, ez, a, ez pedig a területi kohézió. Pont. Ez az egyetlen változás. És itt vetettem meg a lábát a 2020 utáni fejlődés lehetősége. És ez azt jelenti, hogy azok, akik te, a területileg lokalizálódnak, ezek hozzátehetnek az európai növekedés, szociális kohézió, stb. fejlődéséhez hogyha a polgárok közvetlenül vesznek szerep, játszanak szerepet a folyamatokban, akkor többre megyünk, mint hogyha olyanokat vonunk be, akik már 30 éve ezzel foglalkozni. És ez húzódik meg az amsterdami punktum után. Ez az én kérdésem. Visszautalva arra, amit az előttem szóló is mondott, hogy a többszintű kormányzása a városoknak specifikus hozzáadott értékkel, ugye különleges problémái, különleges megoldásaik vannak, aztán ott van a régiós, nemzeti és uniós szint. Ez megteremti a lehetőségét arra, hogy ide csatornázzuk az európai forrásokat. Tehát ennek nyitottunk most ajtót és utat. Az elmúlt időbeli tapasztalat, a, ugye, ugye hallottuk, hogy az emberek a, sokan dolgoznak az intelligens specializáció, de ez teljesen őrült dolog, hogy a régiók fejlesztésénél ugye föltaláltuk a spanyol vizet, specializálódjunk, hozzá, tegyük ezt okosan. A főleg az energia fenntartató fejlődés tekintetében a polgármesterekkel is ebben egyetértettünk polgármesterek szövetségével is. Ez az Európai Bizottság egyik felében e, itt van ez a két oldal, és a kettő közötti híd a városi szakpolitika is. Azt kell most tennünk, hogy azt kell megnéznünk, hogy hol tudjuk, a mi irányba tudjuk tenni a következő lépést is. Nagyon örülök, hogy itt van a bizottság képviselő is, és ezt ő is meghallgatja, hogy nézzük meg, hogy mi, mi az új. Szeretném tudni a, ma a, a tanástól, mi az új benne. Ha azt, hogy bevonják közvetlenül a part, tehát nem csak, hogy a tanácsban állapodnak meg, úgy, mint az ilyen-olyan nyilatkozatokban, hanem olyas valami ez, amely közvetlenül vonja be a lakhatási, a szociális kisebb és nagyobb városokban, vidéki városok, stb. részéről. Tehát közvetlenül vonja be őket ebbe az újfajta egyensúlyba, amit Európának meg kell céloznia. És én szeretném tudni, hogy ez hogy kell elképzelni, ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy ez az Amsterdami paktum, ez megint egy dokumentum, ugye egy paktum, egy darab papír, vagy azt mondom, hogy 150 megállapodás különböző partnerekkel, akik alig várják lelkesen, hogy beleugorhassanak ebbe a lehetőségeknek ebbe az új tárházába és medencéjébe. Tehát ezt az azt jelenti, hogy ez arról szól, hogy alulról felfelé építkezve megosztjuk a felelősséget, és nem új terület. tolmács elnézést kér, a beszélő elfordul a mikrofontól. Visszafordult. Nagyon érdekes látni azt, hogy mennyire elégedettek lehetünk, és mire mehetünk ö, májusban végül is ennek a paktumnak az aláírásával. Nagyon érdekes dolgokat hallunk, azt, hogy milyen elégedettek lehetünk mi májusban legalább mi itt az elnökségben, talán esetleg később. Nos, akkor következő hozzászóló a Régió Bizottsága részéről, Danger López, Robert asszony. Ja, um, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves hölgyeim és uraim, elnök úr, elnök asszony, nagyon jól értem azt a frusztrációt, frusztrációt, ami kialakult itt az körös előadások után, hiszen frusztráció már évtizedek óta elég. Mindig elhangzik, hogy mit kellene tenni, milyen céljaink vannak, és aztán igazából mégse történik igazából semmi. De azért ne legyünk nagyon pessimisták sem, hiszen azért elértünk valamit, méghozzá azt, hogy közös egyetértésre jutottunk, nem is kevés dolog a kapcsolatban. Hármat nevez, még meg. Először is a, a városok súlyát növeltük a, az Európai Uniós fejlődésben, az így, így elérni kívánt célok, az, hogy ezt integráltan kívánjunk megtenni, és azt gondolom, hogy azt is el lehet mondani, hogy a városok a funkcionális területekhez nem ellentétként eh, kell állítani, hanem, és itt nem csak nagy, hanem kisvárosokra, mindenféle városra gondolunk. Az amszterdami punktummal alapvetően egy gyakorlati lépést, te, lépést teszünk város, olyan várospolitika felé, amely, amelyet abba az irányba tudunk vinni, hogy nagyon közel áll ahhoz, amit, ami ennek az általános európai politikát, jobb finanszírozás, jobb irányítás, jobb együttműködés és ezek nem jogalkotási aktusok, hanem konkrét lépések. A jobb koordinációhoz hozzátartozik az is, hogy minden szinten javítunk a koordináción. Helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten is javítjuk ezt a koordinációt. És az eddigi eh, paktum tervezetből is ez jól kiviláglik. Azt gondolom, hogy itt erre még rá lehetne erősíteni, hiszen pontosan az uniós szintű koordináció nem fog sikerülni, hogyha egymástól függetlenül mozgó és eljáró főigazgatóságok vannak, hanem itt tényleg arra kellene törekednünk, hogy egy koordinátor legyen, egy politikai súlyjal bíró kézben, vagy koordinátor kezében, mondjuk egy bizottsági alelnök kezében futnának össze a szálak, ahogy azt hallottuk korábban, amelynek, aki nél az elkövetkező évek programjában ez kellően tükröződik is. Aztán hallottuk hogy az a területi kohézió esetében az Amsterdami Paktum egy alapvető dokumentum, egy alapvető eszköz lesz a egy hatékony és jól használható várospolitikával elérésére. És azt gondolom, hogy egy dolgot itt alá hangsúlyozni kell, hogy valamiféle valamiféle össze, előre mutató dolog, hogy három év után nem kell megint a fejünket vakarni, hogy, hogy na most akkor mire jutottunk, és hogy muszáj legyen valamit elérni. Nagyon átláthatónak kell lennie, hogy mi történik, hogy ki az, aki részt vesz ezekben a folyamatokban, milyen szinteken, és Valóban mind, garantálni kell minden érintett részére részvételi lehetőséget. És még egy dolog, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, és már erről hallottunk néhány dolgot, nincs időnk arra, hogy egy három éves folyamatot elindítunk, aztán akkor leülünk és értékeljük, hogy hogyan tovább, azt gondolom, hogy az átláthatósághoz egy olyasfajta időtartam, futamidőtartam, a, amelynek szerves része az állandó folyamatos jelentés, e, és jelentés nem csak a bizottság felé, hanem a parlament felé, illetve a bizottsága felé is. És az itt elhangzottak ugye a következő struktúra, ez a programozási időszakra vonatkozóan az, hogy valami, valaki fél időnél, hogy másfél év után le kell tenni az asztalra egy fehér könyvet, amely leírja azt, hogy még inkább kötelező formában, érvény, kötelező érvényű formában tudjon tovább menni. És azt, gond, és azt gondolom, remélem, hogy ez a régiók bizottságában és a parlamentben is további támogatásra fog találni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászólunk, Ribaru úr. Um, thank you for giving me the floor. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Sokan említették azt, amihez hozzá szeretnék szólni. Először is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha egyfajta holisztikus megközelítést kívánunk tanúsítani, akkor nagyon fontos a kabinet közötti ülésekről tájékozódni és értesülni. A városi önmagában is mindig kapcsolódik a hátországhoz. Mindig akkor sikeres, hogyha a, a, a hátországgal együtt sikeres és együttműködik. Sokan hallottuk a sikertörténet, tehát Bilbaóban, hogy 100 millió e- eurót tettek a múzeumba, de senki nem beszél arról az egy milliárd euróról, amelyet abba fektettek, hogy megközelíthetővé tegyék ezt a befektetést. Tehát ez a városi régió politikája, ez az egészet foglalja össze, a, fejleszti a közlekedési rendszereket, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogyan, hogy az együttműködés, az együtt összedolgozás erősíti a városok közötti együttműködést. És az együttműködési folyamat bevonja az ember a kutatókat, az egyetemeket, hogy ne csak utólag ö, vakarják a homlokukat és a, a fejüket, hogy mi történt, mi is történt valójában, hanem interdisziplináris megközelítéssel tudjanak segíteni, ha ezt el tudjuk érni, hogyha ezeket a korlátokat le tudjuk bontani, és a különböző szintek együtt tudnak működni, unió, nemzeti és regionális, na akkor leszünk elégedettek az Amsterdami Paktummal. Köszönöm szépen. Ennyi? Nem? Még egy ö, hozzászólónk van, van Eli asszony. Grazie Presidenti, grazie per questa discussione. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Úgy érzem, hogy nagyon sokat segít ez a vita, már csak azért is, mert nagyon sok konkrétum hangzik el. Ír olasz ország tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a struktúrás alapokból kapott, erre a célra kapott 1 milliárd euró val alapvetően megpróbáltunk Oroszország 13 legnagyobb városában érdemi javulást elérni. Úgy érezzük, hogy a tagállamokon belül ez egy nagyon fontos szakpolitika, és ráadásul a tagállamok nagyon komoly hatáskörre rendelkeznek, ugyanúgy, mint ahogy az önök szakbizottságai is pontosan ezekért a területekért felelősek. Itt az ideje, hogy a nemzeti operatív, operatív programok is egyre nagyobb mértékben erre a kérdésre koncentráljanak. Szerintem ez egy olyan ügy, vagy egy olyan kérdés, amelyen mindannyian komolyan kell, hogy foglalkozzunk. Sokkal nagyobb mértékben képesnek kell lennünk arra, hogy alulról fölfele építkezve létrehozzunk egy szakpolitikát, ne csak prioritásokat, ne csak főbonalakat, hanem egy érdemi szakpolitikát. A regionális politikát egyre több ilyen kell, hogy kiegészítse, egyértelmű forrásokat kell rendelni ezekhez a célokhoz, és egyértelmű mérőszámokkal kell tudnunk mérni, hogy mi változik, mi javul, mi romlik esetleg, hiszen ilyen konkrét célokhoz mérve tudjuk csak majd alakítani a programot. A szegénység vagy a bevándorlás, ezek mind nagyon fontos kérdések és a jelenlegi politikákban ez meg kell, hogy, ezek meg kell, hogy jelenjenek. Itt van a fenntartható fejlődés, az innováció, a digitális gazdaságra való átállás, ezek mind-mind komoly kihívásokat jelentenek, de néha olyan alapvető döntéseket kell meghoznunk, amelyek nem várhatnak tovább, mert Európa fejlődése forog kockán. Bátraknak kell lennünk, kell próbálnunk új módját megtalálni annak, hogy a megosztáson alapuló gazdaság például hogyan épülhet be a, a városok működésébe, hogy tényleg a bevált gyakorlatokat osszuk meg egymással. Úgy érzem, hogy ez valóban hozzáadott értéket jelenthet. És így egy olyan konkrét politikát alakíthatunk ki, amely radikálisan változhat Európa jövőjén. Most pedig a tanács képviselőjének adom meg a szót, akihez egyébként kérdést is intéztek. Van de Gott úr, tényleg csak egy rövid választ várunk öntől, úgyhogy csak egy-két percet fogok szót adni. Igen, ez a legnehezebb része az egésznek, hogy hogyan fogja az ember rövidre a mondandóját. Perhaps I, I should sit works now? Marvelous. This was my first minute. Jó, úgy látom, hogy egy percet már sikerült is elhasználnom. Csodás. Először is szeretnék köszönetet mondani a két szakbizottságnak azért, hogy megszervezték ezt a egyszerre fontos és érdekes és aktuális meghallgatást. azt ha felírtam magamnak, hogy van, van remény. Nem csak a Koter és a Regi szakbizottság tagjai mondták ezt, hanem a meghívott előadóink is. Az Amsterdami Paktum ö, sok szép szóból áll, mondta a Parkinson úr. Igen, valóban szavakból áll, de ennél sokkal többről szól. A Úgy érezzük, hogy aktívan kell együttműködünk a városi régiókkal. Vesztal asszonynak, aki előadója ennek a témának, nagyon hálásak vagyunk. Az EU szakpolitikák városi dimenziója, ez fontos. Nem csak a városi kohézióról van szó, ennél sokkal többről. elhangzott a Juncker terv, a Juncker bizottság eh, programja. Nos, a 12 prioritásból 7 így vagy úgy kapcsolódik a városfejlesztéshez. Az Európai Bizottságban a DG Regio, tehát a, a, a, a regionális fejlesztésért felelős főigazgatóság arról beszélt, és azt kommunikálta a, a városi régiók felé, hogy az eddigi elhatárolódásokat el kell tudni felejteni. Tehát vannak itt innovatív megoldások, és itt májusra a soros elnökség pont azt szeretné elérni, hogy az amsterdami miniszteri konferenciára ez valahogy kicsúcsosodjon valami újdonságból. Meggyőződésünk, hogy a tagállamok partnerek lesznek ebben. Jó lenne, hogyha nem a, a, a bizottság vagy a tanács egyedül akarná ezt a változást, hanem valóban a tagállamok részéről is érdemi szándék lenne erre. Meggyőződésem, hogyha ez így lesz, akkor a júniusi eh, általános ügyek tanácsán, tanácsülésén is ez kicsúcsosodhat egy, egy teljesen új megközelítésben. Miért szükséges ez? Ahogy azt eh, Landabasszó úr már említette, az Európai Bizottságnál a városokkal így vagy úgy 20 főigazgatóság együttműködik. What is going on, but that is improving now, but... Néha ők maguk sincsenek ezzel tisztában, de ez így van. Az említett főigazgatóságok közül hétben van egy külön városfejlesztési osztály. Landebasszó úr csapata pontosan azon dolgozik, hogy ezeket összekapcsolja, és Timmermans úrral együtt vizsgálják a jobb jogszabályalkotást. Mert erre van szükség jobb szabályokra, az eddigi eredményeket konszolidálandó. Remélem nem voltam túl hosszú, ennyit szeretném volna elmondani. You were brief enough. Köszönöm valóban. Rövid, tömör, ugyanakkor volt, amit elmondott, ugyanakkor volt benne bőven információ. Katane úr. Köszönöm szépen. Csupán szeretném megkérdezni hozzászólókat, hogy szeretnének-e az utolsó szó jogán még bármit hozzászólni, mielőtt lezárnánk az ülést az összefoglalással. Van esetleg olyan korábbi felszólaló, előadó, aki szeretne még hozzáfűzni valamit? Meg is adom a szót eh, Parkinson úrnak. Köszönöm szépen. Nem negatív akartam lenni, de valóban provokatív akartam lenni. Úgy gondolom, hogy a dokumentum, amelyet most, amely most előttünk áll, az egyik legjobb az elmúlt években. Ezért nagyon fontos, hogy ezt tényleg valóra is váltsuk. Ezt akartam én bemutatni, tehát a negativitás helyett a reményt akartam önöknek adni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hamza asszony. Köszönöm én is. Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy nem régen fejeztem be egy expost értékelést az integrált projektekről a strukturális finanszírozás, strukturális alapok területén, ahogy azt már említettem, és tetszett nekem is az a gondolat, hogy tanulnunk kell azokból a dolgokból, amiket az értékelések során vettünk észre, ugyanis úgy tűnik, hogy ezeket senki nem olvassa el, holott nagyon sokat mondanak el arról, hogy az Európai Bizottság hogyan képes az alulról fölfelé építkező műveleteket befolyásolni, azokhoz hozzátenni. Én is köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Azt szeretném elmondani, hogy a menetrendet mindenki nagyon nagy örömmel üdvözli, aki a városfejlesztéssel dolgozik, méghozzá gyakorlati szinten. Ugyanakkor valóban újfajta irányítási realizmusra van szükségünk. Az EU is változik, és a politikáinak, a döntéshozatalának is képesnek kell lenni ezen új realitásokhoz alkalmazkodni. Ezért lépéseket kell tennünk ezen a területen, és köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen a hozzászólásokat az előadóknak, a bizottság és a szakbizottságok tagjainak is. Ezért kezdene úrnak megadom még a szót, hogy lezárja az utolsó gondolatokkal a meetinget. Köszönöm szépen, Mihály asszony. Csupán rövid szeretnék lenni. Elsőként köszönetet mondok minden előadónak, aki érdekesebbnél érdekesebb prezentációkat, és néhány provokatívat is bemutatott nekünk. A Regi és a Koter szakbizottságoknak is, hogy ilyen aktívan részt vettek ebben a munkában, és főleg a mai meetingben. Három dolgot szeretnék még önöknek, önöken megosztani. Az első az, hogy a városfejlesztési menetrendnek véleményem szerint minden Európai Uniós beli városi területre ki kell terjednie. Ebben teljesen egyetértek Pelkerke úrral, ebben a kérdésben mindenképpen. Európa nagyban különbözik a többi kontinensektől, és Erman úr intervenciója is bemutatta nekünk azt, hogy ez nagyon sok szinten így van. Ugyanis nálunk rengeteg kisméretű város található, nincsenek óriási megavárosaink, vagy legalábbis nagyon kevés van. Tehát rengeteg kis és középméretű községgel, kisvárossal rendelkezünk. Ezt a menetrendnek is figyelembe kell venni a mi európai jellegű városi dimenziónkban. És ezt a konkrét európai szituációra kell adaptálnunk. A második. Alulról fölfele építkező menetrendre van szükségünk, alulról fölfele építkező bottom-up stratégiára. Be kell vonnunk bele a kisvárosokat, nagyvárosokat, a helyi önkormányzatokat, a régiókat is a folyamat teljes egészébe. A tapasztalatunk általában azt diktálja, hogy jó a kooperáció a különböző szintek között, és ezt ebben is tovább kell erősítenünk. A régiók és a városok már most is egymással együtt, nem egymás ellen dolgoznak. Végül pedig a legutolsó gondolat, mert még hozzá kívántam fűzni, teljesen egyetértek Olbrecht úr állításaival és gondolataival. Európai városfejlesztési szakpolitikára van szükségünk, nem csupán egy menetrendre maga az európai menetrend, ahogyan most látjuk, és ahogyan ma is beszélgettük róla, olyan formában kell eh, továbbfejlődjön, hogy eh, abból jobb európai vidékfejlesztési politikák kerüljenek ki a folyamat végén. Ez is eh, a feltétele kell, hogy legyen annak, hogy jobban tudjunk részt venni a közös irányvetésben de ez már magában, a menetrend magában is egy jó kiinduló pont, és ennek alapján jól tovább tudunk fejlődni. De valóban igaza van, jobb Európai Uniós városfejlesztési politikákra van szükségünk, konkrét eszközöket kell a polgármesterek kezébe adni, az önkormányzatok kezébe adni a helyi pol, a helyi politikusoknak is adni, annak érdekében, hogy ezek használatával tudják fejleszteni a jobbnál jobb jövőbeli szakpolitikákat, hogy jobbá tegyék a városban az életkörülményeket és az egész város gyarapodását szolgálják. Ez a fő célunk, és úgy gondolom, hogy ez lesz a megfelelő módszer arra, hogy jó eredményeket érjünk el a jövőben. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, remélem a jövőben további lehetőségünk is lesz még arra, hogy véleményeinket megbeszélhessük egymással ezen nagyon fontos témakörben. Köszönöm. Én is köszönöm szépen ezeket a szavakat. Most pedig engedjék meg, hogy az utolsó szavak engem élessenek kedves parlamenti képviselők, kedves regionális régiók bizottságának tagjai, egérbi tagok, bizottsági tagok, kedves hölgyeim és uraim, még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni az előadásokat és a hozzászólásokat egyaránt, illetve a tagoknak a részvételt a megbeszélésben és a vitában. Egyértelmű, hogy napjainkban nagyon komoly átalakulásokkal kell szembenéznünk, és komoly környezeti és fejlődési kihívásokkal kell elbírnunk. A városok mindig az innováció területei voltak, és a jövőben is intelligens, befogadó és, konkluzív, és inkluzív növekedést tesznek lehetővé. A döntéshozóknak ezért nagyon komoly felelőssége az, hogy az európai városfejlesztési menetrendet útjára indítsák. Ennek keretében gyakorlati intézkedésekre van szükség, hogy a városi kihívásoknak egész Európában meg tudjunk felelni. 20 éve beszélünk arról, hogy szükségünk lenne egy városfejlesztési dimenzióra szakpolitikáinkra, szakpolitikáinkban, és ezen belül számos különböző, ok, számos különböző módszert és dokumentumot gyűjtöttünk össze. De itt az idő véget vetni a megbeszélésnek, és megtenni az első lépéseket. A partnerségeket valóra kell váltani, a projekteket valódi terveké kell átformálni. Én hiszek az ambícióban és a megközelítésben, amely a 2020-as európai célokat képes lesz valóra váltani, elindítani, és az európai városok mindennapjaimban is realizálni. A új munkamódszereket minden szinten szeretnénk elterjeszteni, és a mai meeting is kiváló példája volt ezen új munkamódszerek és új megközelítésnek. Néhány pontot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Elsőként, mivel a, mi vagyunk a fő motorja ennek a szakpolitikának, ezért úgy gondoljuk, hogy a városfejlesztési politikai irányokat egy irányba kell csoportosítani. Az Európai 2020 célok alapján jól fókuszálhatjuk a célkitűzéseket ezen területen is. Kettő. Hiszünk benne, hogy az új munkamódszer, melyel elősegítjük a koherenciát a különböző szakpolitikák között, és a szinergiát is elősegítjük a nemzeti és nemzetközi szinteken, a jó irányba mutat. Ma is egyértelmű, hogy az egyre több szakpolitikai kezdeményezés, amely a városi életre is hatással van, egymással párhuzamos is egyes esetekben, és nem minden esetben eh, nyújtja a kívánt hozzáadott értéket. Ezeket tehát áramvonalasítani kell a megfelelő szakpolitikai területeken, hogy ne legyenek átfedések. Ma is sok szó esett például ezen politikákról. Ezen kontextusban üdvözöljük azt, hogy a helyi és regionális szintek is részt vesznek a konceptualizációban, és a végrehajtásban minden a szakpolitika területén, amely a városok életét is érinti. Ahogyan már említették, a közös megközelítés nagyon fontos. Az egyik legnagyobb nehézségünk ugyanis az, hogy olyan szakpolitikákat hozunk létre, akik, ami az emberek számára jelent valós fejlődést. Amennyiben tényleg hatékonyan szeretnénk megküzdeni a kihívásokkal, amelyet a regionális területeknek kell megküzdenünk, akkor az adminisztratív terheket is csökkenteni kell, és a helyi és regionális szerveknek is segítenünk kell a kézzelfogható eredmények elérésében. Négyes. A regionális és a helyi finanszírozást a lehető leghatékonyabban kell kombinálni, és elérhetővé kell tenni a helyi érintetteknek, hogy helyi projekteket tudjunk ezekkel támogatni, melyek hosszú távú eredményeket jelentenek a társadalomnak. Összefoglalva, bizonyosak vagyunk benne, hogy ez az év új fejezetet nyit a hatékony és hatásos végrehajtás területén, végrehajtásban az európai városfejlesztési menetrend és szakpolitikák területén is. Köszönjük szépen figyelmüket és részvételüket ezen meghallgatáson. Ezzel le is zárom a mai meetinget, és emlékeztetem a regi bizottságot arra, hogy a következő meetingünk február 15-én eh, kerül sor, 15-én eh, délután és 16-a délelőtt. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is, és mindenkinek a figyelmét, aki velünk volt, köszönöm.